colleagues um, although not kedves kollégák not all shadows are here yet nincs még itt minden árnyék tevő de hát nagyon szoros a napi rendünk, ezért azt javaslom, hogy kezdjünk és nyomban neki. 45 percünk van egy kérdés-válasz körre az EU részről. Az EU-USA transatlanti csoport szakértői fognak bennünket tájékoztatni a helyzet állására, hogy állnak a tárgyalások az USA hatósága folytatott párbeszéd kapcsán. Júliusban is találkoztak, a múlt héten is találkoztak Washingtonban, van egy meghívott vendég, aki az EU delegáció részéről fog beszélni. Ezután megnyitjuk, megadjuk a lehetőséget a jelentéstevőnek, az elnök jelentéstevőnek, hogy hozzászóljanak, és talán a többi képviselő is hozzászólhat. Nem egy úr, öné a szó. Köszönöm szépen, ez volt a második találkozónk az első találkozó, amire utalt, az csak egy ilyen érdeklődő ülés volt, hogy egyetlen lehet egy ilyen tárgyalásokat tartani. Az a második ülésen az USA a fegyületre koncentrált, vagyis arra, hogy milyen fajta mechanizmusok vannak, amelyekkel biztosítani lehet azt, hogy az USA-beli titkosszolgálatok az USA szabályának megfelelően járjanak el. Két eh, végrehajtó felügyeleti mechanizmus van. Hallhattunk egy tájékoztatót a Nemzeti Titkosszolgálati Ügynökség részéről a Fehérházban, és ezen kívül hallhattunk az, hogy a kongresszus hogyan felügyeli mindezt, ott találkoztunk a szenátus munkatársaival, és ezen kívül volt egy jogi felület is a igazságügyi minisztérium részéről. Az USA kormánya azt is lehetővé tette számunkra, hogy találkozhassunk mindkét szakbizottság elnökével, akiknek a feladata az, hogy javaslatokat tegyenek a reformra, a megfigyelési törvényekkel, gyakorlatokkal kapcsolatban az USA-ban. Az egyik uh, ilyen bizottság a PICLAB uh, bizottság, az ő elnökükkel is találkoztunk. Ez egy olyan testület, amely a joggal foglalkozik, és mindenfajta terrorizmus elleni tevékenységet felügyel. és azt is elmondta, hogy hamarosan döntenek három kérdésről. Az egyik az az, hogy az USA tevékenysége a terrorizmus ellen kapcsolatban az megfelel a jogszabályoknak. Vannak olyan jogszabályok, amelyek, és ezek, az, ezek a jogszabályok alkotmányosak -e, és harmadik sorban, hogyha ezek az eljárások alkotmányosak és jogosak is, akkor is ezek jó eh, politikáknak tekinthetőek-e. Ezen kívül van még az elnök által egy másik létrehozott testület, amely ugyancsak javaslókat dolgoz ki, annak érdekében, hogy jobban fel lehessen használni a technológiát, és ezt össze lehessen egyeztetni a nemzeti nemzetbiztonságot az emberi jogokkal. Ez egy adhok testület, és ez írásban fog majd jelentést adni ez év végén, és szóban majd az elnöknek 22 napon belül, tehát körülbelül mostantól számítva két héten belül fognak szóban jelenteni az elnöknek. Mindkét csoport azt a benyomást keltette bennünk, hogy van egyfajta hajlam a változásra, sőt az is elhangzott, hogy kifejezetten az a mandátumok, hogy megvizsgálják mindennek a külpolitikai vonzatát. Természetesen kérdéseket is feltehettünk, amelyek kapcsolódtak a tevékenységek hatájához és jellemzőjéhez, az, amelyek az EU állampolgárait illetik, és itt főként a felügyelettel foglalkoztunk, vagyis megpróbáltuk megmutatni azt, és megpróbálták megmutatni nekünk azt, hogy az USA rendszerén belül nagyon kemény rendszer van az ellenőrzéseket illetően, a fékek és ellensúlyok tekintetében. Ezzel próbálják biztosítani azt, hogy az ügynökségek az USA törvényének megfelelően járnak el. Köszönöm. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Akkor először is a jelentés készítőjét, Morász urat kérném meg, hogy szóljon hozzá. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Úgy tűnik, hogy többen lettek az jelentéstevők az előadás megkezdése óta. Szeretnék köszönetet mondani azért, hogy eh, Paul Nemitz rövidre fogta az előadását. Hadd mondjak néhány szót a struktúráról, hogy miről is eh, beszéltünk, Paul. Az alapvető kérdés az az, hogy eh, Kiderült-e az a beszélgetések során, hogy hány európait érintettek ezek a tevékenységek? Láttátok-e azt, hogy hány európai állampolgárt érintett az USA megfigyelése? És érezték-e azt, hogy ennek az egész súlyos következményei vannak? Hogyan gyűjtötték be a, a metadétát, metaadatokat? adatokat? A másodszorban a felügyelet rendszeréről beszélt, ez nagyon fontos és érdekes is, de alapvetően a jogi szem, az USA törvényei értelemben jogi jogos fellépések EU állampolgárok esetében már alapvető jogokat sérthetnek. Gondolok itt például adatgyűjtésre az üvegszálas hálózatokon. Erről beszéltek-e? Ha igen, akkor kérem mondja néhány részletet erről. A, talán Bribe úrnak ez érdekes lehet a biztonságos helyeket illetően, a biztonságos helyeket illetően a Safe haven nál kapcsolatban, mert van egy új jogszabály, ez mennyire összeegyeztethető az EU jogával. Az egyik reakció, illetve az, hogy bejelentették, hogy együttműködnek az EU-val, láttak e bármilyen fajta hajlandóságot az USA részéről, és mit gondol előbb Pribe úr? Elnök, köszönöm szépen. Fosz urat nem látom az EPP elnök jelentéstevőjét, az előbb itt volt, de aztán most meg eltűnt. Mindjárt itt lesz. Akkor Fosz urat át ugorjuk, és eh, én is árnyék jelentéstevő vagyok, de majd én a végén fogok hozzászólni. A zöldeké a szó. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljött ide hozzánk ismételten. Az a benyomásom, hogy eh, a felügyeleti megfigyelési eljárások eh, kapcsán főként arra koncentrálnak, hogy mit lehet elérni a tárgyalásokon, a találkozókon. Jelenleg egyértelműen felmerül a kérdés, hogy van-e esély arra, hogy bármit is tehessünk, hogy bármit is megváltoztathassunk, és az a benyomásom, hogy néhányan azt mondhatják, hogy nincs erre esélyünk, mert igazából nincsen politikai szemléletváltás ezzel kapcsolatban az USA-ban. Szeretném megkérdezni azt, hogy tényleg így van-e ez, vagy igazából változik-e valami az USA-ban ezen vitával kapcsolatban. Ezen kívül különböző véleményeket olvastam, a megállapodásokkal kapcsolatban voltak, akik elvetették a jogi alapot, Szerintem ez nagyon fontos az európaiak számára, és ezért ebből következik a második kérdésem. Van egyfajta félreértés, hogy mi európaiak mi csak ezen megfigyelési intézkedések jogosságát kérdezzük meg az USA törvényeire vonatkozva, de nem az EU jogát veszük itt alapul, de ezzel kapcsolatban azt szeretném tudni, hogy mit gondol a találkozói alapján, hogy ők hogyan gondolják, hogy még akkor is, hogyha USA törvények alapján ez egy jogos megfigyelés volt, ez mégiscsak megsérti az EU állampolgárok alapvető jogait, illetve az EU alapvető elveit. Ezek lennének a kérdéseim önhöz. Köszönöm. Elnök, mivel Fosz úr nem érkezett meg, Ernst asszonynak adom meg a szót. Thank you very much, vielen Dank. Um, also ich glaube, wir sind so elkezdtünk egy olyan ponthoz, ahol el kell azon gondolkodnunk, hogy folytatjuk -e ezt az árnyékboxolást, vagy nem. Egy kicsit elkéstem, de nagyjából tudom, miről volt szó. Alapvető pont számomra az, hogy meghallgatás során meghallgassuk az, amit elhangzik, És amit hallottam azok alapján, elég sok kétel fogalmazódott meg bennem. Azt a kérdést tenném fel, amely véleményem szerint még talán értelmes lehet, hogyan zajlik ebben a csoportban a munka, hogyan zajlik a munka, hogy milyen dokumentumokat vizsgálnak meg, milyen jogszabályokat néznek meg, milyen fajta kérdésekre koncentrálnak, tehát hogyan zajlik a munka. Ezt szeretném tudni, milyen fajta sorrend szerint haladnak, vagy csak egymásnak ö, mesélgetnek, vagy ö, jogszabályokat vizsgálnak meg USA-EU e szempontból. Ez teljes mértékben nem világos számomra van -e egy olyan fajta beismerés, hogy valóban volt megfigyelés? Bevallották -e ezt már? Van-e egy olyan fajta alap, amelyen ezt megmutathatják? Én szeretnék számadatokat hallani, eredményeket, mert különben nem is kell itt ülnünk, akkor megsporolhattuk volna ezt magunknak. És pont időben Fosz úr befutott. Sajnálatos módon nem hallottam az előadást, mégiscsak érdekelne engem az, hogy milyen fajta garanciákat tud az USA adni arra, hogy a gazdasági kémkedést kizárják részükről. Kérdezem ezt annak tükrében, hogy a magán cégek értékelik az adatokat, amit begyűjtenek. Köszönöm. Mr. Kirkhope, do you want to inter- Kirkhope úr, szeretne hozzászólni? Nem. Jó, rendben van. Akkor megadom a szót önmagamnak. Nem így úr. Ne vegye személyeskedésnek, de én ennek az egész cselekvésnek az értelméről egy kicsit uh, szkeptikus vagyok. Itt van ugye egy munkacsoport, a közalkalmazottak munkacsoportját, ők biztos nagyon kompetens mindenki, de nem tudom, hogy van-e hozzáadott értéke ennek a munkacsoportnak. És mint ahogy többen előttem elmondták, én nem vagyok egészen biztos abban, hogy ez nagyon jó ötlet, hogy az EU képviselői elmennek az USA-ba csak azért, hogy valaki felolvassa nekik az ottani alkotmányt. Tehát ezt egy könyvből is el tudjuk olvasni, nem? szerintem az a fontos kérdés, hogy az EU jogot megsértették-e vagy sem, és ez a mi felelősségünk nem az USA kormányái, ezt itthonról is el tudjuk dönteni. Ami pedig az értékeléseket illeti, azt hallottam, hogy mindenféle mechanizmusokról beszámoltak önnek, és hogy ön nagyon jónak, lenyűgözőnek találta ezeket a mechanizmusokat. Csak hogy ez a kérdés, hogy a különböző titkos bíróságok milyen titkos szabályokat alkalmaznak. Hát mégis hogyan lehetne lenyűgöző az, hogy titkos bíróságok titkos szabályok alapján működnek? Ez azért eléggé furcsa, nem? Úgyhogy én tényleg úgy gondolom, hogy ez egy szimbolikus jellegű munka, aminek semmi értelme nincsen. Hát kicsit cinikus voltam, bocsánat. Még mindig nincsenek itt az árnyékok, Körkopúr meg nem akar hozzászólni, hát akkor talán megadnám a szót Nemic úrnak, hogy válaszoljon, tessék. Köszönöm szépen. Azzal kezdeném, hogy ez, az, hogy ez a folyamat, ez az eljárás hogyan működik. Minden egyes ülésen van egy napirendünk, amelyen bizonyos pontokat megvitatunk. Van egy íratlan szabály, ami azt mondja, hogy ha nem tudunk megegyezni abban, hogy mi legyen a napirenden, akkor a vendéglátó döntheti el végül, hogy mi legyen a napirenden az USA esetében, tehát akkor most ők döntötték el, hogy mi legyen pontosan a napirenden. Mi sokkal inkább a hatályra szerettünk volna koncentrálni, és ennek az egész cselekvésnek a kiterjedésére, de hát mivel náluk volt az ülés, ezért ők döntötték el, hogy miről legyen szó, és úgy gondolom, hogy a tényfeltárás szempontjából hasznos volt ez az ülés. Itt vannak előttünk a dokumentumok. Ezek a dokumentumok mind nyilvános dokumentumok, tehát nem kaptunk az USA kormányától semmilyen dokumentumot, ami ne lett volna hivatalos, nyilvános dokumentum. És az ezen túli információhoz nem férhettünk hozzá, mert az minősített információ volt. Azt kértük az USA kormányától, hogy a már nem minősített információval kapcsolatban adjanak meg minden tájékoztatást, de azt mondták, hogy ez most nem lehetséges, viszont reméljük, hogy a következő ülésen sort lehet majd keríteni erre, mert ez számunkra nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy ennek a bíróságnak hogyan áll a tevékenysége, hogyan működik ez a bíróság, és itt van a 702-es cikk, ami nagyon fontos számunkra, tehát a 702-es cikk és amennyiben az EU állampolgárok számára bármilyen káros hatást tapasztalunk, akkor ezekre vissza kell térni. Mares úr kérdésére azt tudom elmondani, hogy mi minden egyesülésen kértük az USA kormányát, hogy azt árulják el nekünk, hogy az EU-n belül hány állampolgárt érintenek ezek a megfigyelések. És az USA kormánya pedig azt mondta, hogy azt elmondták, hogy az NSZ-en belül százalékos arányban hogyan oszlanak meg azok a személyek, akiket megfigyelnek, és én úgy gondolom, hogy a 215-ös cikk alapján statisztikai szempontból nem lenne olyan nehéz lebontani, hogy hány európai telefonszámot mentettek például. Tehát, hogyha megvan az összes telefonszám, amit megfigyeltek, vagy amit rögzítettek, akkor nem lenne olyan nehéz ebből megmondani, hogy ennek hány százaléka európai telefonszám. Mi mondtuk, hogy számunkra nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy hány európait érintenek ezek a megfigyelések, ezek az adat átvitelek. Mi szeretnénk tudni, hogy ez hány európait érint, de egyelőre nem kaptunk semmilyen konkrét adatot ezzel kapcsolatban. Ami a jelenlegi tevékenységeket illeti a metaadatok csomagban történő gyűjtésével kapcsolatban, ez ugye megint a 215. cikkre tartozik, egyébként a jogalapot a 702-es cikk jelenti. Ez egy célzott program, de minden, ami a transatlanti kábelen áthalad, mint információ, arról nincsenek további adataink. Mi jeleztük az USA irányába, hogy számunkra fontos, hogy tudjuk, hogy ezek a kérdések Európát milyen mértékben érintik az európai állampolgárokat, milyen mértékben érintik és hogy jobban kellene koncentrálni arra, hogy mi az, ami jogszerű az USA jogának értelmében. Ugyanis nem arról van szó, hogy az USA-ban európaiak után kémkednek illegális módon, hanem azt kell nézni, hogy az európai jogszabályokat betartják-e vagy sem. Úgyhogy mi egyértelművé tettük, hogy pontosabban kell tudnunk hogy hogyan folynak azok a tevékenységek, amelyek a transatlanti kábelen áthaladó információ upstream gyűjtésére és megfigyelésére vonatkoznak, valamint amelyeket közvetlenül cégektől és vállalatoktól kapnak meg ugyanis a transatlanti kábelen áthaladó információ nem feltétlenül nemzetközi kommunikáció az USA-val, hanem sok esetben belső beszélgetés. Hogyha valaki mondjuk SMS-t küld Európában, mondjuk én önnek. Ez egy Európán belüli kommunikáció, de az adat valószínűleg áthalad valamilyen amerikai csatornán. Hogyha valaki mondjuk a Google-en keres, akkor ez megint elmegy ugye egy kaliforniai komputerbe, és onnan tér vissza, tehát ez egy európai belüli kommunik- egy Európán belüli kommunikáció is áthaladhat a transatlanti kábelen. Tulajdonképpen tényfeltárás volt ennek a legutóbbi eseménynek a célja és hatája, és a Safe Harbor kérdését is szerettük volna megvitatni. Felhívtuk a kormány figyelmét és a két felülvizsgálati testület figyelmét is arra, hogy mennyire relevánsak ezek a Safe Harboros döntések a jelenlegi kontextusban és nagyon sok aggá is megjelent. Ezek az aggályok folyamatosan erősödnek azért, mert tudjuk, hogy mit hallottunk a SWIFT-től. A megállapodásokat sok esetben unilat- unilaterális módon ugyanis aláaknázták. Albrecht úr kérdésére is szeretnék válaszolni hogy mi a mi értékelésünk a változásokkal kapcsolatban, hogy van-e mondjuk politikai akarata változtatásra. Most ezzel intvált asszonynak is válaszolok. Mi köztisztviselők vagyunk, és az Európai Bizottság célkitűzéseit hajtjuk végre. Van itt ugye egy politikai dialógus, egy politikai munka, amiben mi részt veszünk, és nyilván Holder úrral is tartjuk a kapcsolatot, de hát mi csak köztisztviselők vagyunk, közkatonák vagyunk, mi leginkább csak végrehajtunk, mi beszámolunk a hierarchiában fölöttünk állóknak, és végrehajtjuk a feladatokat. Itt van ez a két testület, és az elnök mindkettőt felkérte, hogy le esetleges változtatásokra tegyenek javaslatot, és hogy értékeik a helyzetet. Tehát úgy tűnik, hogy azért van érdeklődés arra, hogy alternatív opciókat lehessen megnézni, előre lehessen lépni. A látogatásunk alatt azt is megtudtuk, hogy az európai ipar képviselői egyre inkább hangoztatják a közvélemény és a kongresszus irányába is, hogy az üzleti érdekeik mennyire sérülnek, és hogy milyen aggájaik vannak. A vita tehát folyik, folyamatban van, a vita a belső polgári jogi kérdésekről szól, és aztán van még egy vita, ami elkezdődött, méghozzá nemzeti gazdasági kihatásokról, és itt is vannak amerikai érdekelt felek, akik egyre inkább hangoztatják a hangjukat, és az usa kívüli emberek alapvető jogaiért is kiállnak, akiknek a jogait szintén sértik ezek a cselekvések. És akárhányszor hallunk ezekről az új kezdeményezésekről, hát ennek nagyon örülünk, mert ismerjük mi is a problémákat, és tudjuk, hogy nem sokan állnak ki ezek mellett a problémák mert vagy ezek ellen a problémák ellen. Egyelőre még a bírósági ítéletekkel kapcsolatban nincsen véglegesen kialakított véleményünk, de természetesen nézzük ennek az eredményét is, tehát a FISA bíróság ítéleteit is, és hogy ezek milyen kihatással vannak ránk. Aztán a gazdasági kémkedéssel kapcsolatban egyelőre szóbeli garanciákat és ígéreteket kaptunk, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy az amerikai jog alapján nem lehet semmilyen gazdasági kémkedést végrehajtani, ezt Obama elnök is elmondta svédországi beszédében. Ugyanakkor írásban semmit sem kaptunk, és arra való utalást sem kaptunk, hogy mégis ez a törvény, ez hol van leírva, vagy hol lesz leírva. Ami a garanciákat illeti, erre szükségük van a konzultációs cégeknek is, és a magánbefektetőknek is, mindazoknak, akiknek szerződésük van valamilyen amerikai vállalkozással, hát ők vajon honnan tudnák, hogy az ő adataikat más célokra nem fogják felhasználni? Ők egyáltalán nem nyugodtak, és nagyon komoly aggájaik vannak az USA-ban elinduló mechanizmusokkal kapcsolatban, tehát ők egyáltalán nem gondolják azt, hogy a garanciák megfelelőek. De az amerikai fél jegyezte ezt az aggályunkat, és mindenképpen reméljük, hogy egy következő ülésen kapunk majd tájékoztatást ezekről a kérdésekről is. Thank you very much. Köszönöm szépen. Talán az utolsó kérdésre is, hogy válaszoljunk Axel hoznak a kérdésére, esetleg más is megkérdezhetnénk a versenykérdésekről és a kereskedelemről. Ketten kértek szót. Zippel asszony és Weidenherzer urak, más, Bronz úr, Latford asszony és azt hiszem, hogy úgy tűnik, hogy ez az egész. És Morvai asszony. Kérem, hogy maximum két percet vegyek, vegyenek igénybe. Kösz... Szeretnék két témára koncentrálni. Az elmúlt találkozón mm, Nimitz úr is elmondta, itt az oversight a felügyeletről van szó, viszont nagyon fontos az alkalmazási terület kérdése is, illetve az adatok begyűjtésének mértéke is fontos, sőt, ez talán még egy fontosabb téma is lehetne. És dicséretes az ugyan, hogy létrehoztak egy testületet, amelyel a magánszféra védelmét akarják garantálni, de fontosabb az a kérdés, hogy vannak-e olyan mechanizmusok az USA-ban, amelyel ezt a stratégiai adatgyűjtést, megfigyelést korlátozni tudják, és a tanács, vagy akár a bizottság utalta az USA irányába arra, hogyan lehetne itt eljárni. Az a kérdés, hogy milyen adatgyűjtés minősül legálisnak, illegálisnak, ezt jó tudni, de ami az USA-ban legális, azzal kapcsolatban meg kell kérdeznünk, hogy az el, megfelel-e a mi elképzeléseinknek, és elfogadható-e ez a mi demokratikus felfogásunknak. Még egy dolog a gazdasági kémkedésről. Mivel nagyon szoros az összekapcsolódás a magán és állami érdekek között, főként az NSA-nél, gondolkodnak-e az USA-ban új szabályokon, vagy ezt a szoros összefonódást a magán, illetve az állami szféra között esetleg megpróbálják-e vissza ö, csökkenteni. Még egy kérdés. A Nagy-Britannia dokumentum Nagy, Nagy-Britannia dokumentumaiban azt olvashattuk, hogy gazdasági érdekek is vannak, az EU-n belül is vannak, az EU-n belül is kellene esetleg ezt tisztázni. Weidenhölzer úr, e, igen, csatlakozok a kollégákhoz. Kevés lényegi információt hallottam eddig, négy hónap időnk volt eddig, ez év végére meg kellene születnie a jelentésnek. Nem igazán kaptunk eddig egy áttekintést eh, a helyzetről. Engem érdekelne például a konkrét ütemterv. A másik kérdésem, ez a mennyiség dimenzióra vonatkozik, amiről Morás kollega is beszélt, de vonatkozik ez a teljes helyzet tartalmi vonzatára is. A harmadik pontom az az lenne, hogy szerintem probléma az is, hogy mindkét fél másképp értelmezi az adott helyzetet, és hallhattuk azt, hogy az amerikai fél részéről van egyfajta nyitottság a változás irányába, és hogy ennek kihatása van esetlegesen a külügyi politikára is. Ez túlságosan homályos szerintem. Konkrétabban kellene megnevezni azt, hogy miről is van szó ennek kapcsán. Bronsz úr? Okay. Uh, Mr. Zelis said that... Köszönöm szépen. Uh, úr azt mondta, hogy uh, ez egy áttekintés felügyelet volt, a, és megvizsgálták, hogy az Egyesült Államok törvényei szerint ez törvényese vagy sem, és hogy megfelel a politikáknak. De az is egy kérdés, hogy más jogok szerint törvényese, például az Európai Unió, illetve a tagállamai szerint lehet, hogy az Egyesült Államokban van egy törvény, ez az USA törvénye, és ez nem feltétlenül érdekes. A problémának az egyik része az nyilvánvalóan az, hogy bizonyos hozzáféréseket, olyan technológiákat alkalmazták, hogy az adatokat megkerülték. Ez természetesen nem hatnak ki a tárgyalások, illetve ahogy Zelis úr is elmondta, az Egyesült Államoknak van olyan technológiája, amivel a, tudja fogni a különböző kommunikációkat még hogyha holnap is lenne megállapodás, ez még mindig nem akadályozza meg az amerikai vállalatokat, hogy egyoldalúan lépjenek fel és járjanak el. Az egyik kérdés az amerikai állampolgároknak a fellépés, akik nem tudják elfogadni a nemzetbiztonsági szervek ilyen fellépését, mert ellenük is felhasználják. Elnök, köszönöm szépen, Latford asszony. Köszönöm szépen. Sajnálom, az első részét nem hallottam, amit Nemetsz úr mondott. Az vetődött fel bennem, hogy esetleg tudnának-e valamit mondani arról, hogy önöket meglepte az, hogy az Egyesült Államok kincstára, illetve Malmström asszony és más iga, főigazgatóságot is érinthet ez, de a az igazságügyit mindenképpen, hogy a SWIFT adatokat a TFTP keretein kívül szerzik meg. E, megemlítették, hogy most nem tudni pontosan, hogy a, a Swiftre, vagy pedig a az egyéb kérdésekre vonatkoztak, hogy egy idézés kérdését, de én azt szeretném megkérdezni, hogy mi az, amit a SWIFT megállapodás megszegésének tekintenek, hogy további idézési kérdés, kérdések felvetődhetnek-e annak érdekében, hogy a SWIFT adatok szolgáltatása hogyan történik, illetve ez mindent átfog-e, vagy kiegészítő idézések sor kerülhet-e, illetve hogyha közvetlen hozzáférés van a különböző hírszerző szolgálatoknak, ami kívül esik az Európai Unió törvényén, akkor aminek semmi köze nincsen, mert az Európai Uniós törvények nem szabályozzák a hírszerző szerveknek a működését. Tehát hogyan értékelik ezt? Közvet, következő hozzászóló Morvai asszony elnézést kérek én se hallottam az elejét egy olyan kissé komikus helyzetben voltam hogy kettőtől háromig itt az európai parlamentben egy olyan program volt ahol az európai unió kifejezte erős kritikáját azerbajdzsánnal szemben merthogy ők az emberi jogokat súlyosan megsértik. volt valami bizarr és tragikomikus abban hogy mindez ennek az egész világot érintő megfigyelési botránynak a kivizsgálási eljárása szünetében történt. mindazonáltal azt már hallottam hallottam hogy sophia in 't veld eh, mondta hogy nem lenne igazán nagy szükség arra hogy kvázi tankönyvszerűen megkapjuk az amerikai jognak az összefoglalását mindazon jogszabálynak illetőleg eh, különbrósági döntésnek amelyik eh, hát az európai polgárok megfigyelésével és az ellenük folyó adatgyűjtéssel kapcsolatos. én a legnagyobb tisztelettel ellentmondanék és azt mondanám hogy igenis kell egy ilyen gyűjtemény hogy világosan lássunk annál is inkább mert európai jogász szemmel teljesen bizarr dolgokat mond ez a bróság itt ez az anyag amit kaptunk ezzel a e, fisa e, e, határozattal itt van a kezemben twenty one oldalon például hát gyakorlatilag azt mondja hogy mivel az adatgyűjtés során mindig lehet olyan adatra bukkanni amelyik hasznos lehet a jövőben a terroristák leleplezésével kapcsolatban ezért tulajdonképpen minden adatgyűjtés megengedett. értelemszerűen lehet hogy ez az amerikai jogban egy elfogadott dolog de nyilvánvalóan az európai jogban nem na most hadd mondjak egy talán rossz analógiát attól hogy mondjuk az amerikai jogban mondjuk a gyerekpornográfia bizonyos formái elfogadottak attól még az európai gyermekáldozatokat meg kell védenünk. tehát most mi van hogyha azt mondjuk hogy igen a konklúzió az az hogy attól hogy valami amerikában legális mert olyan bizarr módon értelmezik most már az emberi jogokat attól még ezt európában nekünk nem kell elfogadni és igenis tiltakozni dolgozni kell ellene és meg kell védeni ezeknek a durva emberi jogi jogsértéseknek az áldozatait. köszönöm szépen. Mr. Schlüter, last speaker. Schlüter úr lesz az utolsó hozzászóló. Igen, minket az európai polgárok választottak meg, úgyhogy nekünk igenis tudnunk kell, hogy mi történik itt Európában, és amennyiben Amerikát barátunknak és az amerikai kormány baráti kormánynak tekintjük, akkor igenis tudnunk kell, hogy ott mi folyik. Az, hogy szóban megígértek valamit, az akkor végül is most elégséges, de hát nem is tudjuk, hogy mit értenek az alatt, hogy ők jogszerűen cselekednek, és nagyon sok dokumentumhoz nincs is hozzáférésünk. A tömeges megfigyelésekkel kapcsolatban a közvélemény elvesztette a bizalmát, úgyhogy nem tudjuk, hogy ők mire használják fel a jogot. Igenis ismernünk kellene a jogot, és igenis nekünk kellene megvizsgálni, hogy jogszerűen járnak el, vagy sem. Nézzük meg például a kereskedelmi titkokat. Ezzel kapcsolatban azt mondják, hogy jaj, hát úgyis titkos az ipari kémkedés. De hogyha megnézzük a 833-as cikket, akkor azt látom, hogy ott egyáltalán nem tiltják meg a kereskedelmi kémkedést, tehát a kormány mentesített ez alól, a törvény alól. Hát akkor meg azt mondanak, amit akarnak, nem? Köszönöm szépen, kimerítettük a hozzászólók listáját, és akkor visszaadom a szót Nemic úrnak, hogy válaszoljon. És volt itt még egy elem, amiről szó esett, méghozzá az, hogy a kongresszusi tagok is részt vesznek ezeken az üléseken. Ez így van? Erre is szeretnénk akkor választ kapni. Köszönöm szépen. Az utolsó kérdéssel kapcsolatban, elnök asszony, azt tudom elmondani, hogy találkoztunk a kongresszusban a hírszerzési képviselőkkel, beszéltünk a szenátus képviselőivel, beszéltünk a, a többséggel, meg a, a kisebbséggel, tehát az ellenzékkel is, de a kormányközi vitákban ők nem vettek részt. A stratégiai megfigyelésekkel kapcsolatban Szipia asszonynak válaszolva, itt ugye a transatlanti kábeleken áthaladó információról van szó. Az első probléma az, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mi történik az USA-ban. Nem erősítették meg, és nem is cáfolták meg azt, hogy a transatlanti kábel, kábelen áthaladó adatokból ők lehívtak volna adatokat. Az igazságügyi minisztérium nyitott volt arra, hogy együttműködjön velünk, és hogy a jó gyakorlatokat megosszuk egymással a megfigyelési törvények tekintetében. Úgyhogy nagyon büszkén álltak elénk, és, és elmondtak néhány nagyon komoly számadatot, és elmondták, hogy hány testület foglalkozik ezekkel a hírszerzésen belül, a duj en belül, minden egyes ügynökségnél, aztán a FISA bíróságnál, a kongresszusnál, 30-an dolgoznak konkrétan ezen a megfigyelésen a kongresszuson belül. Tehát ezek a hírszerzési bizottságok minden nagyobb intézményen működnek, és erre az amerikaiak nagyon büszkék is. Úgyhogy úgy látom, hogy az amerikaiak hajlamosak arra, hogy eh, ezeket a tényfeltáró missziókat úgy fogják fel, hogy rögtön visszakérdeznek, hogy és önök Európában ezt hogy csinálják, de hát hogyha mi megyünk tényfeltárni, akkor a dolgok nem így működnek. Erre mi csak azt tudjuk válaszolni, hogyha szeretnék látni, hogy hogy működik Európában a titkos szolgálatok működése, akkor menjenek át a saját tagállamaink jogszabályain, és akkor meglátják a szabályokat, nincs túlzottan sok korlátozási szabály, de van korlátozási szabály, és ezek sokkal szigorúbbak, mint az USA-ban. Tehát, hogyha őket ez érdekli, akkor jöjjenek el, vizsgálják meg a mi tagállamunk, tagállamaink jogszabályait, és akkor tudni fogják, hogy mi a helyzet. Aztán a magánszféra bevonásával kapcsolatban is volt egy kérdés, mondtam, hogy ez tényfeltáró misszió volt. Tehát nem feltétlenül az alternatív megoldásokat vizsgáltuk, de azért kértünk pontosítást azzal kapcsolatban, hogy az USA hogyan tudja garantálni, hogy megfelelőképpen kezelik a személyes adatokat, és hogy a különböző magánszerződéses felek ne tudják másra felhasználni ezeket az adatokat. Ami az időkeretet illeti, az USA a következő hetekben még egy ülést javasolt, ennek a pontos dátuma még nincs meg. Reméljük, hogy ezekre a kérdésekre vissza tudunk térni, azokra is, amiket ők, önök itt kérdeztek, hogy mire terjednek ki, ezek a megfigyelések hány európait érintenek, egyetem miért ezeket az európaiakat figyelik meg, milyen adataikat gyűjtötték be, mire használják fel ezeket az adatokat. És aztán a kölcsönösségre és az arányosságra is vissza kell térnünk, mi is nagyon sokat kérdeztünk, és sok kérdésre nem kaptunk választ. A dokumentumban szerepel minden, amire választ kaptunk. Aztán ezután az ülés után meg kell néznünk, hogy mi a helyzet, és a bizottság írásbeli feljegyzést készít majd mindenről még az év vége előtt. Azt már most elmondhatom, hogy nagyon sok mindent különbözőképpen értelmezünk. mostani ülés is mutatja, hogy még itt Európában eléggé egy hullámhosszon mozgunk, de az USA-val meg nem feltétlenül, tehát hogy vannak dolgok, amik legálisak az USA-ban, de nem jogszerűek itt. És igazából nem is azt kellene figyelnünk, hogy nem is az az aggályos, hogy ezek a személyek olyasmit követtek volna el, ami az USA-ban nem jogszerű, hanem azt kell néznünk, hogy ezeknek az európai polgároknak a jogait maximálisan védeni tudjuk, hiszen ezekben az esetekben akkor az fordulhat elő, hogy az Egyesült Államok európai polgárok jogait sérti. Aztán a TFTP Ledford asszony kérdezett ezzel kapcsolatban. Itt van a DG Homos kollégám, Príbe úr, majd ő fog erre válaszolni a DG Home részéről. Uh, Köszönöm szépen. Röviden fogok erre válaszolni, hiszen elég részletesen megmutattuk ezt a kérdést ma délelőtt. Az adhok csoportban is megfogalmaztuk súlyos aggájainkat. a TFTP-vel kapcsolatban, és utaltunk a folyamatban lévő konzultációra, tehát van egyfajta kapcsolat a konzultáció, illetve az adhok csoport tevékenységek között. Ahogy Malmström biztos azt is elmondtam ma délelőtt, Coens úr levelével kapcsolatos voltak fenntartásaink, ezeket mindenképpen tisztázni kell a konzultációk során. Folyamatban lévő konzultációról van szó. Pribe úr, hadd szakítsam félbe. Hogyha? Az a kérdés, hogyha az, ezek a vádak igazak voltak-e, akkor az önök jog, jogászai szerint ez szabálysértés volt el. Sőt, többről van szó, mondja Lundström asszony. Itt igazából elfogadták ezt egyértelműen, hogy a SWIFT adatokat a TFTP megállapodás keretén kívül gyűjtötték be. Szerintem ez szabálysértés, jogszabálysértés. Nem itt úrnak intézem ezt a kérdést igazából, elnök. Egyértelmű a kérdés, most csak az a kérdés, hogy Pribe úr vagy nem itt úr akarja ezt megválaszolni. Rendben, egyértelmű a kérdés tehát, mondja az elnök. Én értettem a kérdését, és bizonyára ön is megérti azt, hogy ahogy Malmström biztos asszony is elmondta, ezt további konzultációk tárgyát fogja kérdezni. Elnök Pribe úr, ez nem a kérdés volt, ön nem értette meg a kérdést. A kérdés az az volt, hogyha valaki betör egy boltba, és az, az lopásra minősül -e. Most igazából a jogi véleményét kérjük, nem azt kérdezzük öntől, hogy a vádak igazak-e vagy sem, de hogyha valóban igaz az, hogy adatokat gyűjtöttek be a TFTP megállapodás hatáján kívül, akkor ön szerint ez az egyezmény megsértését jelenti. Ez egy jogi kérdés. Válasz. Hogyha valaki betör a boltba, az lopás. Hogyha hogy most itt valóban megsértették -e ezt a szabályt, ez a konzultáció során fog kiderülni. Elnök, igen, hát akkor nem válaszol meg a kérdést, a bizottság nem válaszol meg a kérdést, az egyértelmű, nem itt úr, a többi kérdésre hajlandó válaszolni. Úgy gondolom, hogy a többi kérdés igazából is volt kérdés, hanem kijelentés volt, de bocsássák meg, lehet, hogy nem válaszoltam egy kérdést. Melyik volt ez a kérdés? No, no, I just clarify what maybe was not perceived as a question. Lehet, hogy nem volt egyetemű a kérdésem. Nos, figyelembe véve a gazdasági kémkedést, az amerikaiak milyen garanciákat adtak arra, hogy igazából ezt nem teszik? Milyen fajta eljárást adtak meg? Egyetem, egyetem a kérdés, mondja az elnök. Válasz. A válaszom arra az, hogy semmit nem kaptunk. Szóbeli, szóbeli garanciákat kaptunk. Erre viszont továbbiában nem magyarázták ezt el, hogy a joguk, a törvényük hogyan zárja ezt ki, vagy milyen fajta rendszereket alkalmaznak azért, hogy főként a magán cégek, amelyek az adatokat elemzik, azok ne használják fel ezeket az adatokat más célra. Köszönöm egyetem, mondja az elnök. Köszönöm szépen, uraim. Köszönöm a bemutatójukat, köszönöm, meg megválaszolták a kérdéseket, és szerintem itt találkozunk majd. Térjünk is rá a hármas szekcióra, eszmecsere az USA civil szervezeteivel. A következő a folyamata ennek. Jens Henrik Jeppesen fogjuk, meg, meghallgatni, aki a Demokrácia és Technológia Intézettől érkezett. Egy 12 perces rövid bemutatót tart. Sajnálatos módon a Demokrácia és Technológia Központ elnöke Leslie Harris azt, hogy nem tud itt lenni velünk, sajnos baleset érte. Jepesen úr előadása után Greg Nojam, nem tudom, hogy jól a nevét, csatlakozik hozzánk videón keresztül. Ő a Szabadság, Biztonság és Technológiai Projekt főtanácsadója és igazgatója a Demokrácia és Technológiai Központjában, és mindkét úriember megválaszolja majd a kérdéseinket. A szokásos rendben haladunk majd a kérdések feltételekor jelentéstevő, elnyék jelentéstevő és a többi képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm ezt a bemutatót, és nagyon örülünk annak, hogy részt vehetünk ezen a meghallgatáson. Mindenképpen ö, szeretnénk önöket méltatni azért, mert létrehozták ezt a meghallgatást. Jelenleg Európában ez egyetlen ilyenfajta vizsgálat, egyetlen egy nemzeti parlament sem ö, foglalkozik ezzel. A központunk, a Demokrácia és Technológiai Központ, egy civil szervezet, amely igazából a civil, a polgári szabadságokat próbálja megvédeni a digitális környezetben. Szeretnénk, hogyha tovább is az internet szabad és innovatív maradhatna. A kormányzati beavatkozás mindig is fontos volt számunkra. A Patriot act és a FISA módosításokkal kiterjesztette a kormányzati ellenőrzést a számítógépes biztonság nevében. Mi mindenképpen azt szeretnénk, hogyha a politikusok erősítenék a e, védelmet az elektronikus e, jogszab, elektronikus köz, távközösen vonatkozó e, törvényekben. Szeretnénk, hogyha áttekintenék, felülvizsgálnák a különböző védelmet az állampolgárokat illetően, és meg kell vizsgálni azt is, hogy milyen különbség van az állampolgárok nem állampolgárok védelmek között. Megpróbáltuk felülvizsgálni a fő felügyeleti, fő megfigyelési programokat, a 215-ös a cikkel petőteknek foglalkozik a megfigyeléssel, és megvizsgáltuk a, azt is, hogy milyen fajta civil szervezeti kívánalmak vannak, és néhány megjegyzését is teszünk majd az európai helyzettel kapcsolatban, és hogy milyen fajta megfelelő intézkedéseket lehet tenni nemzeti, nemzetközi szinten, hogy meg lehessen válaszolni ezeket a kérdéseket. A központunk más civil szervezetekkel is együttműködött, cégekkel, ügyvédekkel, kongresszus képviselőkkel, annak érdekében, hogy az USA megfigyelési programjait meg lehessen reformálni. A világ adatforgalmak nagy része az USA-n keresztül ö, zajlik, szóval nagy ö, részét az világ adatárnak az USA-ban tárolják, és ö, az USA törvénye értelmében az USA számos adathoz hozzáférhet. Ezért eh, az USA megfigyelést tud eh, eszközölni, és eh, ezt felhasználhatja hírszerzésre. Ezzel a fajta lehetőséggel az USA-nak azonban óriási felelőssége is van. Az is lehet, hogy az NSA az Európai Titkos Szolgálatok teljes tudásával végzi tevékenységét, de ez nem menti fel az USA kormányát a felelőssége alól. alól. Meg kell védeniük a személyes szabadsághoz való jogokat, nem csak az USA állampolgár esetében, hanem bárki más esetében, EU állampolgárok esetében is. Engedjék meg, hogy a javaslatainkat összegezzük. Először is. A Patriot Act-et módosítani kellene érdekében, hogy a törvény ne eh, tudjon az NSZ tömegesen adatot benyújtani. Ezzel lehetne biztosítani azt, hogy az ártatlan usa vagy usa kívüli kommunikációt ne tárolják egy NSZ adatbázisban másodszorban. Sokkal jobb bírósági felügyeletre van szükség ezen megfigyelési programokat illetően, a FISA bíróság munkáját is megfelelően nézni kell ennek érdekében, hogy a biztonság, illetve szabadságjogi mellegelések jobban megvalósuljanak. A FISA bíróság titokban működik, és nem igazán lehet döntéseit a, egy átlagbíróságon megtámadni. Harmadsorban az a fajta titkosság, amely a hírszerzést övezi, ezt meg kell szüntetni. A FISA eh, bíróság döntéseit eh, a lehető legjobban nyilvánosság elé kell eh, tárni. A kormányzatnak évente na, nyilvánosságra kell hozni azt, hogy mennyi hírszerzési kérelem volt. A cégek, amelyek kérelmet kapnak a kormányzattól arra, hogy adatokat szerezzenek be, nyilvánosra kell ezeket a kéremeket hozniuk. Negyedsorban az usa fel kell ismernie, és meg kell védenie az európaiak és az usa kívül élők magánélethez való jogát, illetve szabadságjogaikat is. Ezt pedig nem tették. A nemzetközi jogszabályban is rögzítették ezt a cikkben. nem lehet a külföldön élőket sem megfosztani eh, eh, ezektől az alapvető jogaiktól. Ezen következő javaslatunk. Még akkor is, hogyha nem eh, terrorista, vagy bármilyen kém a célja az adott megfigyelésnek külföldön, annyira tágan van megfogalmazva ez a fajta um, hírszerzési követelmény, ezért mindenképpen egy nagyobb korlátozásra van szükség, ezt meg kell változtatni. A széles körű célok, amelyért adatokat gyűjtenek, ezt csökkenteni kell, a, szűkíteni kell a Prism programon belül is. Végezetül pedig a megfigyelés, a megfigyelést, amit a hátsó ajtókon végeznek, ezt meg kell szüntetni. Nem szabad megkerülni az USA törvényeit azáltal, hogy más titkosszolatoktól szereznek be információkat, amit az USA titkosszolgálati maguktól tudnak beszerezni. Ezek azok a javaslatok, amiket mi tartunk az USA elé. De úgy gondoljuk, az elektronikus megfigyelés az állampolgároknak egy globális kérdés, Frank LaRue, az ENSZ külön megbízottja, azt mondta, hogy szükség van arra, hogy módosítsák a nemzeti jogszabályokat, és ezeket kiegészítsák az emberi jogi standardokhoz. Az európai intézményeknek nagyon fontos szerepe van ebben a folyamatban. Meg kell e, próbálniuk egy olyan fajta e, szabályrendszert kialakítanunk, amely globálisan alkalmazható hogyha az USA-EU intézmények működnek, akkor ez sikerülhet is. Az USA-ban az európai az USA-ban is ki kell fejleszteni egy általános véleményt arra, hogyan lehetne a nemzeti um, hírszerzést megfelelően alkalmazni. Ugyanakkor Európának az USA-val párbeszédet kell folytatnia, hogy egy közös transatlanti egyetértés jöjjön létre a megfigyelés szempontjából, mint nemzeti, mint pedig határokon átnyúlóan. Ez segíteni mind az európai, mind pedig az amerikaiak védelmét. Átláthatósággal kell kezdeni ezt a folyamatot. A rendszerszerű megfigyelés láthattuk azt, hogy az EU-ban, viszont nem igazán tudjuk a további gyakorlatokat. Tehát nagyon nehéz megérteni azt, hogy a jogszabályok az Európai Unióban mennyire felelnek meg az Emberi Bíróság által kimondott gyakorlatnak. Nagyon nehéz felmérni az igazi ezeket az gyakorlatokat, mert a releváns törvények, jogszabályok eléggé homályosak, és ezek értelmezése néha titkosított akár csak az USA-ban. Az Európai Adatvédelmi Biztos mutatott erre a problémára, és számos képviselő is kritizálta az EU tagállamok hallgatását az USA-hoz hasonlóan az EU tagállamai sem a gyakorlataikról felülegesítást adni. Kevés mozgástere van az intézményeknek, hiszen én a hírszerzés ez, ta, ez tagállami jogkörben van. Nagyon valószínű ezért az, hogy a kormányzatok Kormányzókat általi megfigyelés korlátozása csak nagyon korlátozottan fog kihatni az NSZ-re, vagy, vagy európai partnereik eh, tevékenységére. A gazdasági és politikai nyomást kell gyakorolni az USA kormányára, hogy a reformmal előre haladjon, amit mi felvázoltunk, és a parlamentnek továbbra is nyomást kell gyakorolnia. Ugyanennyire fontos az is, hogy az USA kormánya és az EU kormányai a Traszlani eh, folyamat mellett eh, tegyék le voksukat, és kialakítsák azokat a kritériumokat, amelyekkel a kormányzatok általi megfigyelés eh, megfelelően zajlódhasson szerintünk. Itt az idő erre. Sokkal jobb átláthatóságra van szükség a elektronikus megfigyelési gyakorlatokkal kapcsolatban annak érdekében, hogy az emberi jogi elveket be lehessen tartani, mind az USA-ban, mind pedig az EU-ban. Nincsen gyors megoldás, ez egy hosszú és bonyolult folyamat, de csak így lehet ezekkel az aggodalmakkal foglalkozni. Mindenképpen várjuk azt, hogy együtt működhessünk önökkel. Köszönöm. Köszönöm szépen. Időközben csatlakozott hozzánk Greg Nojim úr, remélem, hogy a nevét jól ejtettem. Hall-e bennünket? Igen, a, szól a válasz. A mindenkit üdvözlünk. Most pedig megnyitjuk a vitát egy első fordulóját a vitának, ahol az jelentéskészítőjehez és az jelentéstevőkhöz lehet kérdést feltenni, és önhöz is, és utána pedig egy második fordulója is lesz a kérdéseknek. Úgy tűnik, hogy a videókapcsolat működik, hogyha valami műszaki probléma van, akkor kérem jelezzék. Az első kérdése Morales úr a jelentéstevő teszi fel. Köszönöm szépen, elnök asszony és Körs Henrik, Jens Henriknek is köszönjük a dokumentumokat. Első alkalom, amikor egy ilyen ülést tartunk. De ez mindenképpen egy alkalom arra, hogy egy pillanatképet kapjunk arról, hogy mi a véleménye erről a vizsgálatról, és a kollégáim rámutattak sok mindenre, hogy az ön is az első mondatként azt mondta, hogy ez az első eh, lényegi vizsgálat Európában eh, nem voltak ilyenek eh, korábban. Ez nem egészen igaz, mert nemzeti parlamenti vizsgálatok voltak, nem tudom pontosan hány, a titkárságon valószínűleg pontosabban tudja ezt, de az első kérdésem az az, hogy az ön hogyan látja, évek óta a civil társadalom figyelte az Egyesült Államokat, az Egyesült Államok figyelte Európát. Lehet, hogy ezek nem voltak mérehatóak. Nem akarok szájába adni véleményt, de ön úgy látja, hogy, hogy hogyan látja hogy egy ilyen vizsgálatnak vannak-e korlátai, nyilván vannak korlátai, másodkézből kapott információk, illetve az információ való hozzá hozzáféréssel kapcsolatban is, illetve a tagállamoktól kapott információkat hogyan érdekli. A második kérdés, hogy figyeli az Egyesült Államokat, és októberben megyünk is oda, ellátogatunk. Második kérdésem, hogy tudnunk kellene azt, hogy mi történik a kongresszusi lobbizási folyamatban. A júliusban a kongresszus és az NSZ nél folytatott lobbizásoknál, úgy, telefon telefonadat gyűjtéssel kapcsolatban elég drámai ö, dolgok derültek ki. Úgy tűnik, hogy számunkra, európaiak számára bármi is legyen a kilátás, itten az emberek szerették volna, hogyha az NSZ elszámoltatható Ez még most is fontos kérdés, vagy pedig ez kezd kifulladni? Tehát a elszámoltathatóság az NSZ-nél továbbra is megvan, és mi van ezzel kapcsolatban itt? Vannak még további kérdéseim, de látom már, hogy az elnök szeretné, hogyha mások is kérdezhetnének. Majd még visszajövök a, a második fordulóba, hogy esetleg ezekre a kérdésekre tudna válaszolni elnök. Látom, hogy a néppárttól nincsen senki. Én magam majd utolsóként, Albrecht úr, nem tudtam az egész előadást nyomon követni, de mindenképpen van egy kérdésem a ö, titkosszolgálati kérdésekkel szemben, illetve a struktúrával, hírszerzés struktúrával. A, az Európai Unió hírszerzési struktúrája ját figyelembe véve, az ön véleménye szerint ez illeszkedik-e a jelenlegi kerete, keretünkhöz és az integrált formájához az Európai Uniónak? Hogy vannak hírszerző szervek, amelyek az állampolgárok után kémkednek, illetve más tagállamok vállalatai vagy hatóságai után kémkednek, próbálnak hírt adatot szerezni? Vagy van-e e, esély arra, hogy ezen felemelkedjünk, és közös szabályokat állapítsunk meg európai szinten, egy olyan jogalapot a szerződések értelmében nem lehetséges a hírszerzési tevékenység, de esetleg mégiscsak lehetne ezt valamilyen módon szabályozni. Véleménye szerint Van egy olyan jogi keret például, ami a az Európa Tanács egyezménye az emberi jogokról, az kiterjed az európai hírszerzési kérdésekre is. Körkapúr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Most már tudom, hogy miért nem szeretek a mozinak az első sorában ülni, azért, mert nagyon gyorsan megfájdul a nyakam. Üdvözlöm a vendégünket az Egyesült Államokból, és Csepinsen urat is. Van egy kérdésem az ön számára, de előtte szeretném az állampolgárok tömeges megfigyelésével kapcsolatban felvetni. Az elektronikus technológia a valószínűleg az NDK-ban volt a legtökéletesebb megfigyelés a stázinál hosszú éveken át nem rendelkeztek annak idején még technológiával. A demokrácia hiánya és egyéb okok miatt ennek ellenére ez egy rendkívül hatékony megfigyelő rendszer volt és itt egy kicsit ingadozom a magánélet, az állampolgárok magánéletének védelme között és az állam hatalmának a korlátozása között. Itt mindig nagyon érdekes kérdés ez a demokráciában. Számomra a fő kérdés az, hogy miután az elektronikus vagy technológia nevezzük, aminek akarjuk, ezek a dolgok borzasztóan fejlődnek a hírszerzés is gyakorlatilag hetenként használhat újabb eszközöket. Az információ továbbításának különböző formái vannak. Van-e itt egy olyan pont, ahol fontos az, hogy nagyobb ellenőrzést gyakoroljunk, vagy pedig ez egy olyan helyzet, ahol ahogy haladunk, és emlékszünk itt a, a terroristák és a bűnözők is haladnak, de van-e valamilyen egyensúly az állampolgár védelme között és a között, hogy információt szerezzünk, továbbítsunk. Nekem úgy tűnik, hogy ez egy mozgó dolog, és szeretném, hogyha ezzel kapcsolatban elmondaná kommentárjait. Ernst úr? Ich Köszönöm szépen. Két kérdésem van. Az egyik eh, az elnökhöz szól. Először is szeretném megállapítani azt, hogy ez volt az első józan dolog, amit hallottam eddig, ezért már érdemes volt itt ülni és eh, meghallgatni mindezt. A, azt mondta, hogy a titkos szolgálatok eh, reformját kell lefolytatni. Ezt egy kicsit kibontaná? Ez nagyon fontos lenne számomra a titkosszolgálatok. A titkosszolgálatok ezzel függ össze a következő pont is. Mi a helyzet az ellenőrzéssel? Hogyan lehet ezt ellenőrizni? Hogyan működik az USA-ban a parlamenti ellenőrzés? Létezik-e? Hatásos-e? és mit javasolnak nekünk a további vita számára? Then I'll, give myself the floor uh, <laughs> last shadow. Akkor pedig az Alde Árnyék jelentéstevének adom még a szót. Nekem egy nagyon egyszerű kérdésem van. van mind a ketten, kettőjükhöz. Vizsgálják-e a pénz szerepét is, tehát a költségvetési ráfordításokban mennyit fordítanak erre, mi van a, azok a titkos költségvetésekkel, illetve amiket erről hallunk, illetve hogy a kormányok fizetnek vállalatoknak a tényleges költségeken túl is az adatok összegyűjtésére, vagy vásárolnak-e adatokat, hogy néz ki, mekkora a pénzügyi terhet jelent ez a vállalatok számára. Néha az az érzése az embernek, hogyha egy teljes felmérést kapnánk a, ennek a pénzügyi ö, eszték, ö, mértékéről, hogy melyek a vállalatok, és kik azok, akik tulajdonképpen a ö, élvezik ezeket az eljárásokat. Tehát ö, van, akiknek az a feladatuk, hogy ö, kémkednek. Senki sem ellenzi azt, hogyha valaki keres valamit, de mégis mi mindennek a pénzügyi aspektusa? Hogy néz ez ki pénzügyileg? Esetleg Nagy urat kérném meg, hogy válaszoljon bármelyik kérdésre, amire kíván, és utána önökről. Először is az első kérdéssel kezdeném a reformokkal az Egyesül, az, a, az USA kongresszusában. júliusban úgy tűnt, illetve augusztusban, hogy nem egy nagy ügy, de csak azért, mert a kongresszus szabadságon volt. Amióta újra dolgoznak, azóta új tevékenységek vannak, és folyamatban van az eljárás egy nagyon határozott elnök vezetésével, és azt várják tőle, hogy egy reform agendát terjeszt elő a hírszerzési törvényel vonatkozóan és egy másik meghallgatást is fognak tartani októberben. E héten csütörtökön pedig a szenátus hírszerzéssel foglalkozó bizottságában lesz egy meghallgatás, és ott egy törvénytervezetet fognak nyilvánvalóan majd létrehozni a munka eredményeként. Ez része az Egyesült Államok Patriot Act reformjának, és és ez átfogóbb, mint a korábbi szabályok voltak, vagy a Prison program. Ezen reforma csomagra úgy gondolom, hogy a jogalkotási ö, ö, munka még nem teljesen kifejlett. Hogyha a parlamenti képviselők ö, azt kérik, hogy ö, részt vehessenek a, ö, az egyes ö, üléseken, meghallgatásokon azt hiszem, hogy a kongresszus nagyon nehezen tudna ezekre nemet mondani. A másik kérdés, amivel foglalkozni szeretnék, ez a pénzügyi kérdés, hogy milyen pénzügyi ösztönzők vannak a vállalatok számára, amelyek ebben érintettek, és mi a, hogyan néz ki a költségvetés a hírszerzésre. Nem ismerjük a hírszerzési költségvetésre. Egy néhány évvel ezelőtt már felvetődött, hogy az összes erre költött dollár a, a kormány még a ö, teljes globális összeget sem akarta nyilvánosságra hozni, mert azt mondták, hogy ez mindenképpen a terroristákat segítené Snowden úr adott ki egy dokumentumot, és ott abból a dokumentumból jelentek meg számadatok, amik azt mutatják, hogy ez egy nagy összeg. És hogy milyen összegekre van szüksége a ö, kormányoknak, azt még meg lehet becsülni, de hogy ennek van-e tényleges haszna, ez nem igazán derült ki. Lehet, hogy van ennek haszna, de valószínűleg nem túl nagy, különösen, hogyha figyelembe vesszük, hogy milyen vállalatok vesznek részt ebben. Okay, thank you very much, Mr. Jefferson. Köszönöm szépen, Jefferson úr. Először is nézzük a nemzeti parlamenti megkereséseket. Hát annak nagyon örülünk, hogy vannak erőfeszítések a fővárosok részéről is. Ez jó. Azt hiszem, hogy azt kijelenthetjük, hogy ezek az erőfeszítések egyelőre Washingtoni nem jutottak el, nem kerültek fel a radarjukra, de ezek a parlamenti megkeresések ugye sokszor korlátozottak a hatájukat tekintve, és az információ eléggé aszimmetrikus, éppen ezért sokszor nehéz valóban kisilavizálni, hogy miről is van szó. De úgy gondolom, hogy nekünk, mint civil társadalmi képviselőknek és önöknek, mint európai politikusoknak össze kellene fognunk, és ezt támogatnunk kellene, amennyire tudjuk. Tehát nemzeti szinten is több erőfeszítést kellene tenni, hiszen itt vannak ezek a nemzeti biztonsági programok, ezeket ugye nemzeti szinten kell eldönteni és végrehajtani. Albrecht úr kérdése az európai normákra vonatkozott. A kérdés nagyon helyén való, rátapintott a lényegre. Azt hiszem, hogy valóban ami most történik, az egyáltalán nem szül bizalmat az európai polgárok körében. Itt vannak ugye azok a törvények és azok az eljárások, azok a szokások, amelyek mellett a különböző titkos szolgálati szervek működnek, nyilván ez egy nagyon magas titkosítási szint. A mi javaslatunk egyébként az, hogy szükség lenne egy európai eljárásra, amelyel a kormányok mondjuk megállapítanának valamilyen normákat, azzal kapcsolatban, hogy az európai hírszerzési programoknak hogyan kellene működniük, és hogy az egyezményben foglaltaknak ezek megfeleljenek. Igen, ez lenne a kívánatos eredmény, csak mi nem tudjuk, hogy hogyan tudnánk eljutni oda. Tehát a kormányoknak mindenképpen el kellene kötelezniük magukat ebben az irányban. Aztán nézzük Körkop úr kérdését. Ez a technológiákra, a technológiák fejlődésére vonatkozott. Azt egyértelműen megfigyelhetjük, hogy a technológiai fejlődés az ugye egy lépcsőzetes folyamat. Az NSZ-es kiszivárogtatások nagyon fontosak, és mindannyian tudjuk, hogy amikor a politika, a a hírszerzés képtelen lépést tartani a legújabb technológiai fejlődéssel, az nagyon komoly problémákhoz vezet, és itt tényleg megfelelő megoldásokra kell törekednünk. Tehát, hogy az ellenőrzések megfelelőek legyenek minden egyes információt kezelő rendszerben, és ez nem mindig van így. Végezetül pedig úgy gondolom, hogy Greg már megválaszolta a pénzügyi aspektusokra vonatkozó kérdéseket az NSZ részéről. Igen, de azért érdekes lenne, hogyha az egész képet egyszerre láthatnánk, és még ezt asszony kérdése is itt van. Elnézést, azt hittem, hogy lefettem már ezt asszony kérdését. Ha jól emlékszem, akkor a kérdés a biztonsági garanciákra és az ellenőrzésekre vonatkozott. Tehát amit az NSZ-es ügy most megmutatott, az az, hogy hiányzik az ellenőrzés, hiányosságok vannak a teljes áttekintésben, és hiányosságok vannak a parlament és az igazságszolgáltatás működésében is. Ezt mutatták ki most az adatok. Tehát azt, hogy a kongresszus nem kapott napra kész információt, a bíróság sem volt képes arra, hogy azt a fajta áttekintést megadja, amire szükség lett volna. És az európai oldalról pedig mi igazából nem tudjuk, hogy a helyzet javult vagy romlott. Szerintem senki sincs birtokában ilyen jellegű információnak. Kutakodunk, de egyelőre még eléggé nehéz lenne megmondani, összeállítani ezt az információ csomagot, és megérteni a helyzetet. És szeretnék még valamit hangsúlyozni, azt, hogy megvannak ugye a források, megvannak a lehetőségek, és eléggé kiegyensúlyozatlan a helyzet a hírszerzési szempontból az EU és az USA között, tehát az USA nyilván erősebb, de a felelősségei is nagyobbak. Köszönöm szépen. A második kérdéskör következik, mondja az elnök asszony. de előtte még megadom a szót Nogem úrnak. Ami az Egyesült Államokat és a civil társadalmat illeti, ezzel kapcsolatban azt tudnám elmondani, hogy a hírszerzést nyilván megpróbálja a civil társadalom valamilyen módon elszámoltathatóvá tenni, de hát ilyen erős mechanizmusok egyelőre nincsenek, úgyhogy egyelőre nem nagyon tudunk mit tenni. Megvannak a megfelelő mechanizmusok a hírszerzési közösségben, amik pontosan arra vonatkoznak, hogy ők megfelelő képpen tudják a politikai megfigyeléseiket elvégezni. Ez már a 70-es évektől kezdve így van. Elvégezték a munkájukat, és nyilván erről nem számoltak be de mégiscsak benne volt a képben, ahogy azt Biden szenátor is elmondta a 2.15-ös program kapcsán, hogy elképzelhető, hogy majd egyszer kiszivárognak ezek az információk, és ez meg is történt. Tehát a hit közösségnek egy memorandumot kellene elkészítenie, amit a kongresszusi tagoknak is ismernie kellene, hogy mindenki pontosan tudja, hogy milyen jellegű hírszerzési tevékenységet engedélyeznek politikai szinten. És a megfigyeléseket ugye most bizonyítani kellene, de ez problémába ütközik, ugyanis az NSZ és a kormány elment a FISA bírósághoz a telefonhívásokkal kapcsolatban, és azt állították, hogy csak úgy ellenőriznek különböző adatokat, telefonos adatokat, hogy azok maximálisan tiszteletben tartják a magánélethez való jogot. Úgyhogy úgy tűnik számunkra, hogy vannak ugyan törvényi korlátozások, de egyértelművé kellene tenni, hogy ezt a fajta általános és mindenre kiható megfigyelést a törvény nem teszi lehetővé. Jó, akkor most áttérünk a második kérdéskörre. Eléggé telik az időnk, úgyhogy mindenkit arra kérnék, hogy tényleg nagyon-nagyon röviden nyilatkozzon, maximum két percben, ha lehet még rövidebben. Négyen kértek szót, Zippel, Gomez, Bronz és Weimarcer urak. Szeretne még valaki hozzászólni? Morvai? Jó. Lezártam a listát. Zippel. Asszony. Köszönöm szépen. Megpróbálok rövidnek lenni. Jeperson, úr a válaszában egy fontos mondatot mondott, amikor arra utalt, hogy újra és újra a megfigyelési és ellenőrzési mechanizmusokat módosítani kell, és úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban ezeket elmulasztották, főként a szeptember 11-i támadások után. Amikor a megfigyelés mértékét megnézzük most, akkor az a benyomásunk alakulhat ki, hogy a kereskedelmi érdekek állnak a központban, míg a polgári jogok kérdése egyre inkább háttérbe szorul. A kérdés az az, hogy milyen lehetőségünk van arra, hogy ez ellen hassunk. Az elején arról beszélt, hogy a Patriot act a Fizával kapcsolatban ellenállást szerveztek. A korábbi fordulóban is utaltam arra, hogy tekintettel a jogi alapra meg kellene vizsgálni a megfigyelést, illetően a jogszabályokat is. Milyen esélyeket lát ön erre? lesz az USA-ban esetlegesen egy áttekintés a törvényeknek, hogy ezeket módosítsák, vagy kiigazítsák legalább egy kicsit? Köszönöm szépen, Gomes asszony következik. A Twitteren azt olvastam, hogy a hogy a brazil elnök az ENSZ közülésben beszél Obama előtt, és arról is szó volt, hogy itt nem csak megsérti az USA beléptöveket, hanem megsérti az nemzetközi egyezményeket is. Hogyha valóban kudarcot vallott az USA kongresszusának felügyelete, akkor az nem azért volt, mert nem lett volna meg a mechanizmus erre, hogy ezt hallottuk, hanem az, esetleg ez azért volt, mert a politikai naivitásról volt szó, egyfajta makiavelizmusról, egyfajta cinizmusról volt szó, e mert pontosan ezért hozzák létre ezeket az adott bizottságokat, és ők akkor kudarcot vallottak. Mit lehet tenni annak érdekében, hogy nemzetközi szinten, vagy akár európai szinten egy hasonló rendszert hozunk létre, amelyen jelenleg még nem rendelkezünk. Lehet, hogy néhány nemzeti parlamentben van már ilyen rendszer, de szerintem a legtöbb nemzeti parlamentben nincs ilyen. Mit, lehetne, mit lehet tennünk? Hogy hogy elvégezzék feladataikat. de nagyon szépen köszönöm a két előadást, és úgy gondolom, hogy eh, tisztelet eh, reméltó az, hogy az Európai Parlamentnek egy ilyenfajta szerepet eh, szállnak. Mindig is foglalkoztunk az ilyenfajta témákkal. Örülök annak, hogy azt követelte, hogy közös transatlanti párbeszédet folytassunk le ezekben a kérdésekben. Minden politikai kérdésben arról van szó, hogy közösen lehessen ezeket a technológiai kérdéseket kezelni. Az érdekelne, hogy ezt a transatlanti párbeszédet hogyan képzelné el, milyen szereplőkkel, milyen témákkal, és milyen szerepet szennának eh, az Európában az adatvédelmi csomagnak, és hiszen erről is szeretnénk majd dönteni. Köszönöm elnök, Bronz úr következik. Igen, az adatok gyűjtése, főként a személyes adatok gyűjtése mindig is egyfajta eh, beavatkozást, betolakodást jelent. A titkos szolgálatok nem mindig ezeket az adatokat a terrorizmus leküzdésére alkalmazták, tehát annál is inkább betolakodás ez. Az adatok felhasználása sokkal fontosabb szerintem, mint maga a begyűjtése. Applebaum urat arról kérdeztem néhány hete, hogy a begyűjtött információt csak a politikai harcokban használták-e fel az usa belül, vagy az, az államok között, és ezt meg is erősítette ezt nekem. És voltak bizonyos titkosszolgálatok közötti programok is, és itt politikai harcokra használták ezt fel, tehát semmi köze nem volt ennek a terrorizmushoz. Tehát azt is elmondta, hogy lehet, hogy ezeket az adatokat hamis adatokat fel lehet használni bizonyos nemzetközi agresszióra is. A beszerzett adatokat nem szabad arra használni, hogy bizonyos politikai folyamatokat befolyásoljanak országokban vagy országok között, akkor, hogyha azonnak semmi köze nincsen a terrorizmushoz. Elnök, köszönöm szépen. Morvai asszony, hozzászólunk egy kicsit másképp szeretném megfogalmazni brons úrnak a kérdését mégpedig úgy hogy a két előadónk tudomása szerint az illegálisan összegyűjtött adatait az európai uniós polgároknak tulajdonképpen mire használják mit tudunk erről a jelenleg rendelkezésre álló bizonytékok alapján a másik kérdésem a következő elhangzott hogy a pénznek nem nagyon volt szerepe ebben az egészben mert hiszen azok a társaságok cégek akiknek kiszervezte az amerikai nemzetbiztonsági ügynökség a lehallgatásokat megfigyeléseket hát olyan szerény kis összeget kaptak ezért akkor viszont hogyan lehetséges az hogy nem tudom sajnos most a hivatkozást de bármikor megtalálom megbzható elemzők publikálták azt az összefüggést hogy a kongresszusi képviselőknek a szavazási patternje vagy szavazási mintája ebben az egész kérdéskörben nem annyira párthovatartozással van korrelációban mint egyetlen dologgal és az pedig az hogy mennyi kampánypénzt kaptak ezektől a bizonyos cégektől akik involválva vannak a lehallgatásokban és megfigyelésekben mit tudunk erről és mi erről a véleményük? a harmadik kérdés pedig hogy tulajdonképpen mindazt hogy mi itt most erről beszélhetünk és nem vagyunk továbbra is elnézést nagyon éles kifejezést fogok használni hülyének nézve ezt egy edward snowden nevű embernek köszönhetjük. mi van most edward snowdennel és az európai unió hogyan óhajt gondoskodni a továbbiakban az ő biztonságáról? köszönöm szépen! Köszönöm szépen mindkettőjüket. Arra kérem meg, hogy válaszolják meg ezeket a kérdéseket. Mivel már így is eh, túlfutottunk az időkön, azt kérem, hogy rövidek legyenek, mert lesz még plusz egy videokonferenciánk. Jepelszer úr először. A mikrofonba. Az USA pontokról beszélsz majd eh, de igen, most akkor először én fogok válaszolni. Először is a kereskedelmi érdekek kérdése. Az alapján, amit tudunk, az alapján valószínűleg nem volt közvetlenül azonnal kereskedelmi érdek az NSZ tevékenységei mögött, de valószínű, hogy az NSZ tevékenységeihez kötődött kereskedelmi hatás is. A vállalatok érzik a fogyasztók bizalmának megrendülését globális szinten. A transatlanti párbeszédről és arról szólva, hogy hogyan lehet leültetni a kormányokat egymás mellé, jó kérdés, nincs erre válaszunk jelenleg, nem tudjuk, hogy hogyan lehetne motiválni, és arra kényszeríteni a kormányokat, hogy folytassák le ezt a vitát. A kongresszus és a parlament között? Szerintem ez a vita már eh, zajlik. Vannak eszmecserék. Ezt csak ösztönösen tudjuk az ilyenfajta párbeszédeket. Bronz uh, felszólaló és az utolsó felszólaló is említette ezt a fontos kérdést, amit láthattunk a megfigyelési programokban, hogy egyre kisebb a határ a nemzetbiztonság és más felhasználások között nem csak terrorista, antiterrorista célokra használják fel a beszerzett adatokat. Úgy gondolom, hogy itt abba is hagyhatom, és majd Greg megteszi további hozzászólást, Nojib úr. Köszönöm szépen, lenne néhány megjegyzés. A PRISM program alapján végzett megfigyelés azt kimondta, hogy bármilyen célra fel lehetett használni az adatokat, kivéve, hogyha a törvény nem tiltotta azok felhasználását. Szerintem túlságosan széles körű megfogalmazás ez, de eddig nem hallottam még kongresszusi erőfeszítést annak irányába, hogy az információk felhasználásának lehetőségét korlátozzák. Nem hiszem, hogy lett volna a cégek számára pénzügyi ösztönzés arra, hogy ilyenfajta megfigyeléseket végezzenek. A költségeiket megterítették, de nem volt igazából nagy pénzügyi ösztönzés. Mert ez teljes mértékben ellentétes lett volna a magán érdek, magán élethez való jog védelmével. Úgy gondolom, hogy eh, sokkal eh, több információt kellene arról kapni, azt arról is, hogy az USA kongresszusa hogyan kívánja biztosítani azt, hogy csak a költségeket térítsék, eh, és ne hozzanak létre pénzügyi ösztönzést arra, hogy a cégek a megfigyeléseket elvégezzék. Hogy miért történt mindez? Egy szóban tudom ezt megválaszolni, az átláthatóság. Nincs átláthatóság a FISA bíróság néhány véleményt kiadott, amelyben elítélte az NSZ tevékenységét. De hát kinek írták ezeket? Ezek teljesen titkosak voltak. Igazából a titkos szolgálati bizottságnak írták ezt, akik elvégeztették ezt a megfigyeléseket. Tehát igazából teljesen sokkal inkább átláthatóságra lenne szükség, Reménykedünk abban, hogy legalább ezen bíróság véleményeit nyilvánosságra hozzák. Elnök, köszönöm szépen Csepezon úrnak és Najib úrnak, hogy csatlakoztak hozzánk, még az Atlanti óceán másik oldaláról is. Lezárult a hármas szekció, következik a négyes szekció. A megfigyelés hatékonysága, és egy másik videokonferencia következik, nem tudom, hogy már készen áll-e a technika. Egy perc még, időközben elmondom azt, hogy kit is fogunk meghallgatni. Reinhard Kreisler urat fogjuk meghallgatni Bécsból, Bécsből, aki az IRIS projekt koordinátora, ez egy EU által támogatott kutatási projekt, az IRIS egy rövidítés, a megfigyelési társaságok ellenállásának, társadalmak tá, ellenállásának növelése, növelését takarja ez a rövidítés. A beszámolója után szokás szerint kérdések következhetnek majd. Chrysler már látjuk is önt, üdvözöljük itt az Európai Parlamentben, hallanak-e engem? Igen, mi halljuk, ön is hall bennünket, tehát akkor az Európai Parlament Libe szakbizottságának ülésén eh, üdvözöljük. Azonnal meg is kapja a szót, mert sokat várakoztattuk. Meghallgatjuk először az előadását, utána pedig kérdéseket fognak önhöz intézni, és ezeket majd megválaszolhatja tehát tartsa meg a bevezetőjét. Köszönöm szépen, hogy lehetőséget adtak arra, hogy beszéljek az Iris projektről. Egy néhány szót szeretnék mondani az Iris projektről. Ez egy olyan ö, projekt, amit a DG kutatás, tehát a kutatási főigazgatóság fő finanszíroz, és a demokratikus társadalomban a megfigyelési kérdésekkel foglalkozik. Három kérdéssel, problémával szeretnék foglalkozni. Az egyik, hogy ez a terrorizmust és a bűnmegelőzés célokra használják, illetve segíthet milyenek a hatásai a, a megfigyeléseknek és milyen általános keretek vannak a társadalomban. Abból a feltételezésből indulunk ki, hogy a társadalomban van az állampolgárokat, és e, tulajdonképpen e, szociális hibridek válnak, és e, nyomon követhetőek a technológiák. Ezek a különböző megfigyelő szervezetek elektronikus adatfeldolgozási technológiákat használják. A megfigyelési technológiák felhasználhatnak a bűnözés és a terrorizmus megelőzésére, illetve azok elleni közlési Különböző technológiákat lehet használni arra, hogy beazonosítsanak helyét, meg tudják a személyeknek, a lakosságot, árucikeket nyomon kövessenek. Ez természetesen fontos a rendfenntartó erők számára, de hogyha megnézzük az egyéni technológiákat, azt is nagyon fontos, hogy megnézzük a különböző technológiáknak a kombinált felhasználását. Ezek még inkább betolakodóak, és még inkább zavaróan hatnak a magánéletre. Nem lehet kellően hangsúlyozni, hogy a bűncselekmények megelőzése szempontjából fontos a megfigyelés, a hírszerzés, de egyfelől van egy olyan helyzet, amikor van egy, egy személy, van egy hozzá egy név, és az új ö, megfigyelési technológiák szinte minden, bármilyen információt be lehet, ö, szerezni ezekről a személyekről. Vannak általános jellemzők, hogy milyen vallású, milyen meggyőződése a személynek, szakmai tevékenysége, és különböző kategóriák szerint lehet adatokat gyűjteni, illetve lehet megfigyelni az egyéneket. Tehát a kettő között, a két véglet között a és két nyilvánvaló eset az egyének és az információt megtalálni, ami rájlik az illetőre. Vannak olyan kategóriák is, amik általános jellegű megfigyelések, és személyeket lehet beazonosítani. Természetesen ezeket használják a bűnüldöző szervek, és vannak vannak esetek, amikor a megfigyelés jogos, jogszerű lehet, vannak, amikor csak általános információkat gyűjtenek bizonyos úgynevezett gyanúsnak tekintett személyekről. Ez már úgy gondolom, hogy ez már problematikusabb a ö, gyanús ö, személyek vagy a gyanús ö, dolgoknak a megfigyelése az ö, problematikus, különösen akkor, amikor még semmi sem történt, és mégis ezt alkalmazzák. Viszonylag egyszerű informát gyűjt, információt gyűjteni a különböző eszközökkel. A bűnöldöző szervek döntik el, hogy milyen célt szeretnének meghatározni, mi az ő konkrét céljuk lehet egy nagy tömegből is kinézni egy megfigyelendő szemét. A tipikus jellegzetes helyzet aspects or to prevent an attack on, say, a vulnerable infrastructure like a, a public transport system, an, an airport, or a train network. Uh, but these are targets that cannot be protected using uh, surveillance measures. I did myself a study on, uh, I was part of a study group on preventing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 Elnök, köszönöm szépen, már kifutottunk az időből, néhány perccel túlléptük az erre a kérdésre szánt időt, úgyhogy itt be kell, hogy fejezzük. Most úgy gondolom, hogy Claude már készen állít egy kérdéssel, hogy az időt betartsuk, az idők korlátokat. Ez most itt nézek a két jelenlévő árnyék jelentősre, feltétlenül akarnak kérdezni, még van valaki a hallgatóságból is, aki jelentkezett esetleg. Ketten szeretnének. Feltétlenül szeretne Foszt úr kérdezni, mint Ánik jelentéskészítő? Sorry. <laughs> ich hatte... Eh, németül vagy angolul kérdezzek? A németül is megy nekem, mondja Chrysler úr. Két kérdésem lenne. Az egyik a megfigyelés intézkedéseire vonatkozik. Most amiről ön beszélt, ez a magáncégekre is vonatkozik, akik a viselkedési módjainkat elemzik egészen a kis részletekig. A második kérdésem az az, hogy nincs-e az a benyomása hogy egyébként is egyre inkább belekerülünk a megfigyelés világába, hiszen minden egyes technológiai újítással a további lehetősége fennáll annak, hogy a privát szféránkat kinyomozzák. Elnök, köszönöm szépen. Ernst asszony, mint ányék jelentéstevő, Zippel asszony és Bronz úr is szót kérték, és azt javaslom, hogy zárjuk is majd le a felszólalók listáját. Ernst asszony, én is rövid leszek, köszönöm szépen a szót. Felteszem a kérdésemet, hogyan lehetne megváltoztatni a logikát azért, hogy a megfigyelési társadalomból visszatérjünk hosszú vagy rövid távon, hogyan lehet megváltoztatni a logikát, hogyan lehet megakadályozni az ilyenfajta öm, kihágásokat. Ezen kívül következő kérdésem a kontrollmechanizmusok. Milyen fajta társadalmi parlamenti ellenőrzés lehetséges? Milyen jövőbeli lehetőséget lát? Zippel asszony? Csak egy kérdést fogok feltenni. Ön beszélt arról, hogy a nyílt vitákra nem lesz már lehetőség, hiszen mindent nyomon követnek. Egyes kérdésem, egyetlen kérdésem az az, hogy ez ki fog-e majd hatni a magánéletünkre is-e, mert minden egyes alkalommal, amikor az internetre rámegyek, a szociális közösségekre, vagy az utcán megyek, ott is videó megfigyelés van, sőt, még akár egészen magán helyzetben valaki megváltoztatja majd a véleményét, a szóhasználatát azért, mert ekkora megfigyelés? Mit gondolon erről Bronz úr? Milyen mértékben akadályozták meg a tervezett terrorista cselekedeteket a megfigyelés által? Sikerült ezeket megakadályozni. Um, if you allow me, because I did think of a... Ha, mert utána még lesznek kérdések, hogyha lemérjük a hatékonyságát ezekben az esetekben a megfigyelési esetekben. Ezt ugye csak akkor lehet nézni, hogyha megnézzük, hogy mennyi volt az elérendő cél, és mennyi volt ennek a költsége. Ha túlzottan átfogó a cél, akkor hogyan lehet a hatékonyságot mérni? Először ugye ott vannak a költségek, és hogy a, például a terrorizmus elleni küzdelem, de hogyha nincsen információ a hírszerző közösség részéről, hogy hány tervezett bűncselekményt sikerült megakadályozni egyebeket, akkor hogyan lehet szavahihetően mérni azt, hogy hatékony-e egyáltalán ez a tevékenység, vagy sem? Tehát végül is öt kérdést kapott, hogyha ezeket meg tudná egyben válaszolni, és akkor be is fejeznénk. The say how to measure prevention, how to a non-event, uh, to measure a non-event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 Can, the logic... can, I, can I ask you to... Szeretném megkérni, hogy zárja le a válaszát, mert itt várnak mások. Sajnálatos módon oda kell figyelnem nagyon az idő előre haladtára. Uh, in parliamentary terms, uh, good question. I think um, we had this uh, this infamous index project that was scandalized by the um, by the European Parliament and having a close eye on uh,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 Uh, what has to be regulated, what, what we have to look at or have to be cautious with is the way different technologies are used for surveillance purposes. Okay. Okay, thank you very much, and uh, I... Köszönöm szépen, és elnézést kérek, hogy elvettem öntől a szót, de hát komoly időbeli problémáink vannak, és elnökként látom, amikor videó kapcsolat van, akkor nem lehet diszkréten integetni az éppen beszélőnek, úgyhogy elnézést, hogy kicsi brutálisan megszakítottam, viszont köszönöm a válaszait, az tájékoztatóját. Ezzel most akkor eljutunk az utolsó ülésünkhöz, az ötös rész következik, Kaspar Bauden úr, akit nagyon sokan ismernek korábbi rendezvényekből. Bauden úr készített egy tanulmányt az Európai Parlament számára, amit meg is találtak az anyagaik között, az USA megfigyelési programjai, programja és ennek hatása az európai állampolgárokra. Egy rövid ismertetőt hallanánk meg az ő részéről, illetve egy hosszú bevezető szeretne. Választ nem fogok egyáltalán bevezetőt tartani jó, rendben, ez, ez még jobb is. Csak azért, hogy azok számára, akik nem olvasták el az anyagot, én elolvastam természetesen, de azok, az a néhány ember, aki nem olvasta el, egy nagyon-nagyon-nagyon rövid bevezetőt, vagy összefoglalót, hogyha tudna adni két-három percben főbb következtetéseket, vannak témák, amelyek jobban ismertek, vannak, amelyek kevésbé, és akkor utána lenne a kérdés-felelek vita. Én úgy döntöttem, hogy nem ezt azom. Februárban már volt egy bevezető, ez a jelentés önmagáért beszél, és amennyire lehet összefogott. Én inkább azt tenném, hogy a, felhívnám a figyelmet bizonyos konkrét kérdésekre, amik szerintem a szakbizottságnak érdekesek lehetnek hogyha ezt majd elolvassák, akkor ezek mellett esetleg elsiklanak. Én úgy gondolom, hogy ez talán így hatékonyabb lenne mert van, ami elveszik, tehát én inkább próbálnék hatékonyabban kihasználni az időt, és nem megismételni azt, ami már úgyis benne volt. Öné a szó, ön dönti el, hogy hogyan használja fel, körülbelül 15 perc van. Először is köszönöm az Európai Parlamentnek és a bizottságnak, hogy elkészíthettem ezt a jelentést. A jelentés az kifejezetten az Egyesült Államok tevékenységére és a Nemzetbiztonsági Ügynökségnek a tevékenységére korlátozódik és egy konkrét tagállamra, amit nem döntöttem ki. Néhány további észrevétel. Tudom, hogy a Microsoft-nál mind magánélet kapcsolatos szakértő voltam, nincs semmi összefüggés az én véleményem és a Microsoft véleménye között, tehát ez két külön dolog, ha esetleg ez valakinek ben felvetődne. Az első észrevétel, amit tennem kell, ez egy általános jellegű, hogy Bronz úr is már mondta korábban, de lehet, hogy van egy olyan álláspont, hogy az adatgyűjtés kevésbé fontos, mint az adatfelhasználás. Én azt gondolom, hogy ezzel nem értenék egyet, és mondom miért. A Snowden ö, ö, tájékoztatás óta most már a közvélemény tudja, hogy a befolyásos emberek, újságírók, politikusok, bizonyos hierarchiában elhelyezkedő személyek mind tudják, hogy a nemzetbiztonsági szervezetek nagy valószínűséggel minden személyes titkát tudják, amit az elektronikus médián keresztül esetleg megszerezhető volt. Tehát ez valószínűleg egy nagyon komoly destabilizációs faktor a demokráciákban, mert ez azt is jelenti, hogy a közvéleménynek figyelembe kell venni, hogy a befolyásos emberek valószínűleg a válluk felett figyelik, hogy mi van. Lehet, hogy jobb lenne, hogyha nem mondanám ezt, lehet, hogy jobb lenne, ha e, ezt vagy azt nem tenném, ami esetleg nem tennék olyat, ami az Egyesült Államok külpolitikája ellen való tehát ez a társadalomban befolyásos személyek, még akkor is, hogyha nem így van, de a közvélegény ezt így hiszi, akkor már ez egy nagyon fontos dolog, és úgy gondolom, hogy a Snowden ügynek a méretei miatt, mértéke miatt ez így van. A másik észrevételem, hogy vannak még továbbra is több tízezer olyan dokumentum a Snowden ügyben, amit egyik nem sikerült elemezni, és nem lehet tudni pontosan, hogy mi van bennük. Hogyha ez így van, akkor mindaz, ami ebben a jelentésben és, ö, mm, szerepel, azok még további ö, ö, hírek ö, követhetik. Fontos, hogy amik, amikor valami, az, ami az elmúlt két hónapban nyilvánosságra került, azok nagyon fontosak, de még lehetnek egyebek. A nyolcas oldalon az egyik dolog, amire szeretném felhívni az figyelmüket, ott van egy nagyon fontos dolog, ez pedig a magánélet irányítása az, és arról szól, hogy hogyan működik az adatvédelmi törvény. Az adatvédelmi törvényből, hogyha megnézzük, akkor ott egy alap dolog valami érinti a személy. Tehát egy valakinek a rendszere, egy kormányzati vagy egyéb rendszer, a magánszemély nem tud fellépni az ellen, hogy van róla szóló hírt, egy adatot ezerszer másolnak el le, és ezer vállalathoz, vagy helyre jut el, vagy adott esetben egy másik rendszerhez, rezsimhez jut el. De ez nyilvánvaló, és az is igaz, hogy minden egyes alkalommal, hogyha egyik rendszerből a másikba átmásolnak egy adatot, akkor a magánélet sérülésének a veszélye növekszik. Bármi történhet ezzel az adattal, és ennek következtében a személlyel ezek az adatoknak a száma pedig fokozatosan növetkezik. Tehát ezért a az adatvételmi törvények kb. 40 évre nyúlnak vissza, és a Snowden esemény további kérdések felvetését vonta maga után intellektuális szempontból. Most, hogyha végigolvassuk a jelentést, és itt a 13. oldalra hívnám fel a figyelmet, az EXKI, ez egy indexáló és kereső rendszer, amiben van egy buffer, és 150 globális rendszeren található, és az index, ezek a nevek, az IP számok, a cookies, a webmailek, a telefonszámok és a mm, hálón eltöltött különböző keresések ez így egy elég ö, érdekes, de ö, ez olyan valami, amire soha nem is gondoltunk, tehát az adatokat tulajdonképpen bármikor ö, ki lehet emelni, olyan, mint egy időgép, anélkül, hogy ö, ö, gondolnánk, és hogy valaki meg tudná nézni, és visszamen, vissza lehet menni, és megnézni, hogy valaki mit és hogyan tett a hálón. Talán az amerikaiak adatai kevésbé. A 14-es oldalon van egy, ugyancsak egy pont, amire felhívnám a Bull Run pontra a figyelmet. Ez egy matematikai technikákat, de elektronikus támadások, amikből a kulcs, különböző kulcsokat lehet, kódokat lehet újra létrehozni, és a különböző biztonsági rendszereket lehet megkerülni. Ez volt a legnagyobb döbbenet a biztonsági szakemberek közöttében, az elemzők és mindenki esetében, hogy vissza lehet azt következtetni, hogy mely rendszerek azok, amelyek sérülékenyek. De egyelőre a sötétben tapogatóznak, és azok az újságírók, akik például bizonyos anyagokhoz hozzájutottak. Nem számíthatunk arra, hogy további részleteket kapnánk erről az ügyről, tehát itt már azonnal ebből ez problémát jelent, mert nagyon sok olyan rendszer van, amiről három hónappal ezelőtt még azt hittük, hogy biztonságosak, most már tudjuk, hogy nem azok, csak azt nem tudjuk, hogy hogyan állapítsuk meg, hogy melyek a nem biztonságos rendszerek. A következő érdekes dolog, ez pedig a külföldi hírszerzéseknek a, az információja a 18-as oldalon. Először a 90-es évek végén a külföldi hírszerzési törvény volt, jött létre, azóta alapvetően nem változtak a dolgok. Két szintű definíciót kell megadni, és egy eléggé bonyolult. Ez körülbelül az, a különböző külföldi hírszerzési definícióknak csak egy része. Ez olyan információ, amit egy külföldön található, vagy külföldi területen lévő hírszerző szervnek szükséges ahhoz, hogy az Egyesült Államok a külföldi tevékenységét megfelelően tudja alkalmazni. Ez egy nagyon átfogó, nagyon széles megfogalmazás. Ez azt jelenti, hogy bármi, ami az Amerikai Egyesült Államok fontos. Ez azt jelenti, hogy bármilyen európai demokratikus államban is megfigyelést végezhetnek. Ez a definíció nagyon érdekes, hogy erről semmit sem találunk leírva az elmúlt 40 évben. Nem volt róla útmutató, végrehajtási utasítása, semmi. Ez csak egy nem lehet pontosan tudni, hogy ennek milyen hatásai voltak az elmúlt 40 évben, de feltételezhető, hogy ennek a jegyében folytattak különböző hírszerzési elhárítói tevékenységeket. Ebben a definícióban azt is lehet, hogy az állampolgárság nemzetiség szerinti ö, diszkrimináció van az Egyesült Államok beli személyek, állampolgárok esetében komoly megszorítások vannak, de hogyha nem amerikai az illető, akkor már sokkal gyengébbek ezek. És hogyha megnézzük a 702-es pontot, akkor megint csak látjuk a diszkriminációt, és vannak dupla diszkrimináció van. Ugye megkülönböztetett bánásmódban van az amerikai személy, és nem vonatkozik ez a nem amerikaiakra. Hogyha emberi jogi szakértőkkel beszélünk, akkor kiderül az, hogy ez mindenképpen az európai egyezmények és szabályok szerint jogtalan a kettes bekezdés, a kettes részben, ahol ugye azt látjuk, hogy az Egyesült Államok a Patriot act megreformálásáról beszéli, e, foglalkoznak. Ez igazán nem segít bennünket, Tehát a ö, terrorizmus elleni küzdelem ö, ö, igazolásán túl vannak olyan információk is, amiket gyűjtenek, ami nem amerikai személyre vonatkozik. Tehát itt gyakorlatilag szabad kezet ad az információ gyűjtésre ez a megfogalmazás. es oldalra ugornék át hogyha megnézzük az információknak az összegyűjtését a Prison programban, a 702-es pontnál, akkor azt mondja ki a szöveg, hogy minimálisra kell az eljárást korlátozni. Amikor februárban ezt a Libének bemutattam, akkor nem A Guardian júniusban megjelentette részletesen ezeket a rendelkezéseket. Mi következik mindebből? Az, hogy tulajdonképpen korlátlan, nincsenek korlátok, és semmiféle védelmet nem élveznek a nem amerikai személyek. Tehát ez egy nagyon határozott megerősítés, hogy az összes folyamat, eljárás az mind a nem amerikaiakat veszi célba. 22. oldalon van egy augusztus 21-én nyilvánosságra hozott információ, ez egy levél volt, amit az Egyesült Államoknak a ö, kormánya írt a hírszerzési szakbizottságnak. Ezt egy, amelyik szerintem rendkívül fontos a e szakbizottságnak a személy ö, számára, itt arról van szó, hogy miután a Nemzetbiztonsági Ügynökség megszűrte a beérkező, begyűjtött információkat, adatokat, akkor megpróbálták 50%-ig azt megalapítani, hogy amerikai adatok-e vagy sem. Ha külföldieké az adat, akkor pedig tovább küldik további feldolgozásra. Ez a az út ez megbontható, például a CIA-nek megkapja ezeket az, az átszűrt adatokat első helyben, és utána ők tovább használják fel, és az amerikai hírszerzési testületek különböző részei. Tehát, ahogy Snowden is elmondta, nem minden részhez fért hozzá, és például a CIA-nak az útmutatója nem elérhető. De nagyon érdekes és nagyon fontos, hogyha vannak különböző szolgálatok, amelyek ezekből az adatokból saját példányt kapnak, és utána azt korlátlanul használhatják, illetve feldolgozhatják. Ezek eleve olyan szűrt adatok, amik csak külföldiekre vonatkoznak. 23. oldalon az általános álláspont az adatvédelemmel kapcsolatban, hogy hogyan lehet ezt megvédeni, és a, a cloud computing szempontjából. Ezek pedig a kiskapuk. Úgy tűnik, hogy vannak olyan kiskapuk, amit az elmúlt tíz évben a hivatalos eh, személyek vagy eh, nem tudtak róla, és azért engedték meg, vagy tudtak róla, de ez általában nemzetbiztonságnak a kiskapui, ez tagállami eh, nemzetbiztonság, de mi és van még egy mondat, hogy jogilag kötelező kérelem, ez az amerikaiak szerint azt jelenti, hogy politikai célokra is felhasználhatóak ezek az információk. Tehát azt hiszem, hogy fontos lenne az önök szakbizottságnának megnézni a régebbi dokumentumokat tíz évre visszamenőleg, hogy kik hozták ezeket a döntéseket. Jó hiszeműleg történt ez, vagy ez egy magatartásforma volt, vagy egy összejátszás volt-e az eredeti döntésnek az oka. 24-es oldalnak az alján van még egy érdekes, ha tovább lapoznak, vannak, né, vannak az ajánlások. Az ajánlások megfogalmazásakor tudatában voltam annak, hogy a szakbizottság milyen munkát folytat, és hogy mi az, ami érdekli, de mindenképpen azt javasoltam, hogy a dolgok jelenlegi állását, ahogy látjuk, az európai állampolgárok nagyon gyakran az amerikai ö, szolgáltatóknál helyezik el az adataikat. És nagyon fontos lenne, hogy ö, a személyek tudják, hogy hol kerülnek az adatok feldolgozásra, kezelésre. Tehát, hogyha ez hozzájárulnak, akkor is az európai ö, használónak tudatában kellene lennie, hogy olyan oldalon vagy olyan helyen van, ahol amerikai adatgyűjtés folyhat. E, tehát figyelmeztetni kellene az, a, az Európai Uniós állampolgárokat, tudják, hogy mi, mit tesznek, és pontosan tudják, hogy ennek milyen határata. A politikai szempontból is fontos lenne ez, és talán politikai szolidaritást is el lehetne érni az Európai Unió szintjén. A fő mechanizmusunk, amivel rendelkezünk, az adatexportálás, az nem védett a Patriot Act értelmében, és továbbra is vannak adatátadások. Ez felmenti azokat, akik számára ez egy nagyon fontos kérdés, illetve stratégiai szempontból fontos. Fontos a stratégiai megközelítés, és talán célszerű lenne, hogyha megfontolnánk, hogy hogyan bontakoztatjuk ki a saját iparágunkat az úgynevezett cloud computing területén Az Európai Unióban is vannak tagállamok, amelyek nehezebb helyzetben, problémás helyzetbe kerülhetnek, most nem szeretném ezt részletezni. A 42-es cikk értelmében vannak bizonyos fenntartások, amiket ugyancsak figyelembe kellene vennünk, a 28. oldalon található ez. Például a JAU-nak a vezetője mondta azt, hogyha tovább mondana a 702-es szabályjal vagy ponttal kapcsolatban, akkor valószínűleg lecsuknák őt kémkedési törvényeknek értelmében, és még akár halál büntetést is kaphatna. Ez van az amerikai jogszabályokban, a törvényekben. Az ilyen jellegű büntetés ellen, ugye itt konfliktus van a törvényekben, mert az európai törvények szerint 2%-os pénzbüntetés lenne. Most a Microsoftnál, amikor dolgoztam, ez egyszerűen nem működik. Ezért én azt javaslom, hogy el kellene ismernünk, hogyha egy vállalat nem tartja be a 42-es cikket, akkor ezt bűncselekménynek kell tekinteni. És az új szabálynak a jelenlegi struktúrája teljes mértékben diszkrecionális jogot ad a tagállamoknak abban, hogy az ilyen szabálysértés, a jogszabály megsértését hogyan kezeli a saját jogában. Az új szabályozásban ez egy nagyon szigorú bűncselekménynek kellene tekinteni. Van egy ügy, amit én ismerek, és gondolom sokan is ismernek, hogy a Microsoft egy 1 milliárd dolláros büntetést kapott versenyügyben az elmúlt években, mert a helyi hálózatokkal dolgozott. A Microsoft ugyanakkor amit ezen az ügyön nyert, valószínűleg 20 milliárd volt, tehát itten azért az 1 és a 20 milliárdnak az arányaiban nem igazán kiegyensúlyozott. Hogy ténylegesen hatékonyak legyenek a megfelelés a 42-es cikknek. Szerintem legalábbis az ilyen típusú büntetéseknél 20%-ra kellene emelni a büntetést. Még ez sem olyan óriási, de mégis, hogyha egy vállalatnak komoly forrásai vannak és olyan üzleti stratégiája, akkor tapasztalataim szerint ezt figyelembe kell venni. És végezetül, miután Tudjuk az NSZ-nek a Bullrun projektjét, de nem tudjuk, hogy melyek a sérülékeny szervezetek. Ők az elképzelés az az, hogy a 42-es cikket ezekre is lehetne alkalmazni, hogyha az NSZ a kiskapun akarja ö, kicsempészni ezeket, még hogyha nem is dolgozza fel a adatokat, akkor is egy további jogszabály konfliktus jön létre, és hogyha ezek a vállalatok úgy döntenek, hogy inkább az amerikai törvénynek felelnek meg, mint az európainak, akkor ezre oda kell figyelnünk. Köszönöm. Um, Köszönöm szépen. Claude Morásznak adok szót, a jelentéstevőnek. Köszönöm szépen. Nagyon jó volt ez az utolsó, ötödik rész is, és természetesen elolvastuk ezt a jelentést, és az egész ágazat stratégiai felülvizsgálatát is végezzük. Nyilván nem mindenki szakértő ezen a területen, de a stratégiai jelentésre mindenképpen szükség van. Ön is elmondta, hogy a helyzet nagyon gyorsan változik, és még akkor is, hogy a stratégiai ajánlásokat és felülvizsgálatot végzünk, még akkor is ezt folyamatosan át kell dolgozni a nagyon gyors változások miatt. Az, hogy tényleg rálátunk erre az egész területre, az nagyon fontos számunkra. Úgyhogy lehet, hogy vannak itt olyan kollégák, akik nem olvasták el a jelentést, hát az egészet én sem olvastam, de elolvastam belőle nagyon sok fontos részt. Most, ahogy így ön bemutatta ezt a jelentést, így is lehetett ezt követni és olvasni. A 27. oldalt szeretném kiemelni, itt a stratégiai opciók szerepelnek a parlament számára. Itt ugye egy politikailag kiegyensúlyozott szöveget kellene kell elkészítenünk. És az egyik legfontosabb ajánlás, kérdezhetek az ajánlásokról? Igen, jó. Tehát itt az ajánlások szerepelnek a parlament irányába, itt egy nagyon őszinte, nagyon egyértelmű ajánlás szerepel, és hát bármire is kötelezzük el magunkat, annak nagyon komoly politikai kihatása lesz, az emberek mindennapi életére is lesz kihatása, hiszen ez arra utal, hogy ezeket az információkat hogyan lehet majd felhasználni. Úgyhogy mindez tényleg nagyon fontos. Nézzük meg a felhő alapú számítástechnikát például. A 702-eshez visszatérve, önök azt mondják ebben a jelentésben, hogy mindezt be kell építeni. Tehát az európai felhalapú számítógép vagy számítástechnika rendkívül fontos. Jó lenne, hogyha ezen a tekintet, vagy ebben a tekintetben is lenne előrelépés, de hát lesz egyáltalán valaha európai cloud computing? Lesz ilyen? beszélt a brazil példáról, hát azt hiszem, hogy ez azért túlmutat az én munkámon. Itt ugye arról van szó, hogy az országon belül szeretnék tartani az adatokat, nem szeretnék ezt a saját területükről kijuttatni, de mi történik, hogyha ez tényleg így lesz a valóságban, hogyha ez megtörténik? ezt lehet valahogy a saját szuverenitási körükön belül tartani technikailag? Aztán a stratégiai opcióknál beszéltünk a kódolásról is, és az információ kódolásáról a GCHQ vagy az NSA kapcsán és aztán úgy tűnik, hogy egy kicsit mindennek mond az, amit technikailag elmondott, úgyhogy jó lenne, hogyha egy kicsit pontosabban elmondaná, hogy itt a technológiai területen mik a legfontosabb ajánlások, hogy itt tehetünk-e valami hasznosat itt az Európai Unión belül, hiszen nagyon bonyolult technológiai felhasználásokról kell majd beszélnünk a jelentésben. Nem fogok most részletesebben belemenni ezekbe a kérdésekbe, csak lássuk, vagy beszéljük meg, hogy melyek azok a területek, ahol tényleg hasznos lenne ez a jelentés, Csak mondjuk 2014. januárjára tényleg elkészül ez a jelentés, és akkor a következő mandátumra ez mutathat valami iránymutatást a következő mandátum képviselőinek, hogy merre kellene ellépni, hogy mi történik majd a technológiai kérdésekkel, hiszen most már nem sokára el kell készíteni ezt a jelentést. Köszönöm szépen, Axel Foss következik. Vielen Dank. Nagyon szépen köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani, rendkívül érdekes volt ez. Amit az USA hatóságairól mondott, és azok megfigyelési lehetőségeiről mondott, ez vonatkozik-e Nagy-Britániára is? Át lehet ezt így ruházni Nagy-Britániára is? Mit gondol, hogyha az USA vagy Nagy-Británia hasonló meglepetéseket hoznak létre, nem hiszem, hogy Kína vagy Oroszország esetében valami hasonlót el tudnánk érni. Nem hiszem, hogy lenne ott bármilyen fajta eszköz a kezünkben. Mit gondolom erről? Utalt a Safe Harbor-re. a 42-es cikkel kapcsolatos magyarázat, illetve a szankció kérdése. Nos, a Safe Harbor esetében felmerül a kérdés, hogy az USA-val megvan ez a megállapodás, más államokkal nincs ilyenfajta megállapodásunk. Mindenki hajlandó megváltoztatni ezt a Safe Harbor-t, vagy akár felmondani is, de mit gondol, hogy sikerül majd más, és sikerül majd más megállapodásokat is létrehozni, amelyek hasonló standardokat hoznak létre? Úgy gondolom, hogy esetlegesen más államokkal kapcsolatban is lehetnék valami hasonlót. Azt hallottam, hogy Kína, illetve minden Kínában gyártott komputer már önmagában magában tartalmaz egy spyware-t, egy kémprogramot. Lehet, hogy ez igazából nem is igaz, de ön hallotta már ilyen dolgokról, elnök. Köszönöm szépen, magamat átugrom, és már a végén fogok beszélni. Albrecht kollega, köszönöm szépen azt, hogy ilyen érdekesen bemutatta ezt a tanulmányt. Sok dolog van benne, amit még tovább vizsgálhatnánk. Három pontra koncentrálok az informátorok védelme. Nagyon fontos javaslat ez, ajánlás ez számunkra is, hiszen nekünk is beszélnünk kell erről. Azt szeretném tudni, hogy mekkora az esélye annak, hogy szabályozzuk a adatvédelmi kereten belül a különböző szabálysértéseket. Második kérdésem, ipari politika a, a cloud kapcsolatban, hogyan tudunk fellépni, mit tudunk tenni a jog által, van-e esély arra, hogy egy igazi EU cloud jön létre, és a az óceán másik részén a vita ugyancsak fontos számunkra. Ön lát-e bármilyen fajta elmozdulást az USA politikáiról szóló vitákban? Látta olyan változásokat, amelyekre már most koncentrálhatnánk, és akár nyomást gyakorolhatnánk az USA-ra, hogy történjék valami, mert úgy tűnik, hogy van egyfajta elmozdulás. Ha tényleg lenne valamilyen dolog, az sokat segítene, számunkra a döntéshozóknak. Ernst asszony, köszönöm szépen. A következő kérdéseim lennének először is. A szankciók kérdésköre érdekelne engem. Már mi is beszéltünk itt a parlamentben különböző javaslatokról, amelyek egyfajta erősebb szankciókat javasolnak, azonban ez nem biztos, hogy elegendő. Ön hogyan gondolkodik, hogyan lehetne másképpen gondolkodnunk? Kvantitatív, vagy inkább kvalitatív lehetőségek állnak rendelkezésre annak érdekében, hogy kötelező érvényű legyen a szabályozás. Második pont, nincs védelem, nincs korlátozás, hogyha valaki nem amerikai. Hogyan lehet egy transatlanti párbeszédet elindítani, hiszen hogyha az alapvető jogokat sértek meg, hogyha egy nem amerikai állampolgáról van szó, akkor nem lehet egy-két intézkedéssel ezt elintézni. Hogyan lehet ezt a párbeszédet elindítani, hogyan lehet ezt úgy elindítani, hogy egyenlők legyenek a partnerek. Érdekelne engem is az informátorok kérdésköre. Ön azt mondta, hogy a rendeletben valamit bele kellene írni, hogy az informátorokat meg lehessen védeni. Hadd mondjak ezzel kapcsolatban valamit. A legutóbbi európai cloud computing rendszerek kapcsolatban kérdezném, hogy itt vannak-e valamilyen fajta alternatívát, tud ezzel kapcsolatban mondani. Köszönöm megadom magamnak is a szót. Először is az európai cloud kapcsolatban itt van egyfajta ellentmondás. A cloud elképzelése az az, hogy kihasználjuk annak teljes kapacitását. Én nem vagyok híve annak, hogy kerítést vonunk Európa köré, mi nem akarjuk kihasználni az új lehetőségeket, amiket a technológia kínál számunkra. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy ki kell fejleszteni egyfajta ellensúlyt az amerikai piac dominanciával szemben, hiszen egyértelmű, és ez a kérdés, amit szeretném önnek is feltenni, még akkor is, hogyha lenne egy kerítés Európa körül, akkor is lenne egy százszerzékosan európai cloud, az nem azt jelenteni, hogy az adatokhoz nem férjenek hozzá az amerikaiak teljes mértékben, mert nagyon gyakran beszéltünk már erről, itt nem csak technológiai kérdésről van szó, hanem jogi kérdésről is van szó, hiszen minden egyes cég még, hogyha van irodája, még egy takarítószer tár és eh, ahhoz is hozzáférnek az amerikaiak. Tehát nem csak itt fizikai kérdésről van szó. Második kérdésem, mit gondol? Lehetséges-e Európa számára, az Európai Bizottság számára az, hogy felhasználják a már meglévő alapvédelmi jogszabályokat, hogy ezt a kérdést megoldják? Szerintem ez lehetséges lenne. Szerintem túlságosan öm, visszafogott az Európai Bizottság, nem igazán használja ki lehetőségeit, jogköreit, mert a jelenlegi EU jogakotásban, adatvédelmi jogszabályokban nem, lehet, nem lehetségesek azok a gyakorlatok, amiket láttunk. Mit gondol, tehát, hogy az jelenleg érvényben lévő adatvédelmi jogszabályok megfelelőek lennének-e? Utolsó kérdésem, Hallottam már hasonló jogszabályokról az EU tagállamokban, mert az a benyomásom, hogy néha az amerikaiakat hibáztatjuk ezek miatt, de aztán kiderül, hogy mi is ugyanezeket tesszük. <laughs> So I'll start with the cloud question because a felhőre vonatkozó kérdésekkel kezdeném, mert ezek rendkívül népszerű kérdések. Egy a 32. oldal elolvasásával az 1-es, 2-es, 3-as pontban nagyon sok kérdést meg lehetne előzni a felhővel kapcsolatban, úgyhogy akkor most felolvasom ezeket a pontokat. Ami a legfontosabb tényező a felhőalapú adatkezelésről az az, hogy valahol egy raktárban van egy csomó számítógép, amelyek tárolják és feldolgozzák az adatokat. Az adatokat csak akkor lehet feldolgozni, hogyha ezeket már dekódolták, mert ameddig kódolva vannak, addig egy nagy blabla az egész, és értelmezhetetlen. Tehát, hogyha kódolva tárolják az adatokat, akkor ezeket nem lehet addig feldolgozni, amíg nem dekódolják őket, és ugye ez a pont a 702-es alapján egy gyenge pont, vannak nagyon komoly kódolási és dekódolási lehetőségek, de vannak olyanok, amelyek túl lassúak ahhoz, hogy gyorsan hozzáférhetővé tegyenek valamilyen adatot, amit fel kellene dolgozni. És úgy tűnik, hogy a marketing stratégiák tekintetében sokszor félrevezető adatokat kap a közvélemény, nézzük meg, hogy mi az érdek az, hogy zárva tartsuk a felhőben ezeket az adatokat, vagy sem. Hogyha a 32. oldalon a, 30, a harmadik pontot megnézzük, egy európai felhő vállalat a 702-es értelmében adatot kezel Amerikával, akkor mi történik? valószínűleg meg fognak keresni más lehetőségeket, hogyha valamilyen jogi probléma merül fel, és európai bíróságokhoz fognak fordulni, és az európaiakat pedig valószínűleg nem fogják semmilyen kémkedés miatt amerikai bíróság elé állítani. Hát nem fogok most konkrét neveket mondani, de van egy nagy európai cég ebben az ágazatban, talán a legnagyobb, és hogyha megnézzük a bizalmasságra vonatkozó kitételeiket, akkor látszik, hogy kapcsolatban állnak az USA-val. Tehát vannak azért olyan európai társaságok, amelyek bár kapcsolatban állnak az USA-val, de megpróbálnak lezárni, megtartani bizonyos adatokat. A másik pont ebben az ágazatban, ami szintén nagyon fontos, az az, hogy a technikai kitettség szempontjából nagy különbségek vannak a között, hogy tálcán átnyújtunk egy adatot az USA-nak, vagy pedig kinyitnak egy optikai kábelt, és ezen kívül masszív, ezen keresztül masszív mennyiségű információhoz férhetnek hozzá. Tehát, hogy fizikailag hol van az adat, mondjuk egy szabad szoftveren Európában, és akkor az NSZ-nek be kell törnie, akkor neki nagyon sok biztonsági kapun kell átjutnia, és utána fizikailag le kell hívnia ezt az adatot, hogy az eljusson az NSZ-hez ugye az egyik az, hogyha szabad szoftveren tárjuk ezeket az adatokat, akkor szinte tálcán kínáljuk ezt az amerikaiaknak, míg hogyha ezeket megpróbáljuk lezárni, akkor nekik mégiscsak fel kell törniük bizonyos kapukat, hogy hozzáférjenek ezekhez az adatokhoz. A bizottság megpróbált ekvivalenciát teremteni a két imént e, leírt eset között, hogy az új rendeletben a, az export, vagyis az, hogy ezt átnyújtjuk az amerikaiaknak, vagy pedig az, hogy ezeket az adatokat jól védjük az ilyen támadások ellen itt Európában. Most párhuzamba kerültek, és az új rendelet megfogalmazásában egyenértékűként kell kezelni ezt a két helyzetet, és nem kell ahhoz komputer szakértőnek lenni, hogy lássuk, hogy ez a két esetmerőben különbözik egymástól. Úgyhogy ezt próbálom ebben a jelentésben nagyon erősen kimondani. Tehát, hogy hibás következtetések és állítások vannak ebben a jelentésben, és az új rendeletet nem lehet úgy megfogalmazni, ahogy megfogalmazták, mert hogyha olyan lesz a rendelet, amilyen most, akkor sokkal sebezhetőbbé tesszük magunkat, mint eddig voltunk. Most lapozgatok, hogy milyen kérdések voltak még. Fosszúr. Mi a helyzet az USA és az Egyesült Királyság tekintetében? Nem is nagyon értettem, hogy mire utalt pontosan. Van némi személyes tapasztalatom Oroszország és Kína esetében ebben az ágazatban. A kínai jogot, az orosz jogot megvizsgáltuk. A 108-as az egyébként csatlakozott Oroszország, nem olyan rég, de most erről nem szeretnék részletesebben beszélni. A Safe Harbor témakörében a Safe Harborra úgy kell tekintenünk, Tegnap egyébként Washingtonban voltam a felülvizsgálati csoportban, ugyanúgy, mint Nemitz úr is, és akkor megbeszéltük, hogy bizalmas legyen ez a megbeszélés, vagy sem. Én azt mondtam, hogy nem kell feltétlenül annak lennie. Tehát itt volt ez a felülvizsgálati csoport, és ők a Safe Harbor-t úgy tekintik, mint egy pusztán kereskedelmi megállapodás, és nem akarnak semmilyen korlátozást hogy hozzá lehessen férni vagy nemzeti, vagy nemzetközi hírszerzési célból ezekhez az adatokhoz. Tehát ők így értelmezik ezt a megállapodást. De hát 30 évvel ezelőtt, akkor azt hiszem, hogy kolosszális hibát követtünk el itt Európában. Ennyire félrevezettek volna, vagy nem tudom nem is tudom, hogy mi romlott el, de hát legalább ne kövessük el ezt a hibát még egyszer. Úgyhogy a Safe Harbor szerintem veszélyes, és nem fog egyáltalán problémákat megoldani a jövőben. Aztán Moraes úr kérdésére térnék rá. Vagy ezt már lefettem? Van itt egy fontos mondat, különösen a brazil helyzettel kapcsolatban, hogy az internetet hogyan kívánjuk a jövőben kezelni, és uh, az amerikai kereskedelmi minisztérium vagy miniszter is beszélt erről, arról, hogy az adatokhoz való hozzáférést európai polgárok esetében szándékosan korlátozzák-e vagy sem. A szolgáltatások vállalkozások milyen elbánásban részesülnek. Ez tulajdonképpen nem kötelezettség, hanem lehetőség, hogyha valaki szeretné az adatait továbbadni az NSZ-nek, akkor ezt megteheti, ebben nem fogja senki megállítani őt. De amit szeretnék, hogy megtörténjen, az az, hogyha valamilyen kormány szervezetről van szó, vagy pedig magánszervezetről, akkor, akkor el lehessen dönteni, hogy az ember adatai hova, hova kerülnek, és ne lehessen ezeket szabadon felhasználni. Ezt tényleg meg kellene állítani. Tehát, hogy ilyen egyszerűvé, általánossá, ömlesztetté tegyük az információ átadást, az semmiképp sem megfelelő. Az európai kapacitás képítése az jó, mert akkor az egyének is tájékozottabban hoznák meg a döntésüket és választanának. A kódolással kapcsolatos kérdések nagyon fontos problémák, ugyanis a védelmi falnak ugye fontos része a kódolás. Három hónappal ezelőtt, mielőtt a bullrunra fény derült, még más volt a helyzet a vezető biztonsági szakértők úgy gondolják, hogy az alapvető kódolási technológiák működnek, tehát az alapvető kódokat nem törték fel, de az elmúlt két hétben is volt egy ügy, illetve voltak ügyek, az RSA Laboratories, amely a legfontosabb biztonsági eljárásokat, szolgáltatásokat forgalmazó cég olyan azonosítási rendszert használt, ami random szám generációra alapult, de most már ők maguk mondják, hogy ne használja senki ezt a terméket, amit pedig az elmúlt öt évben fejlesztettek ki, és nagyon sokat használtak. Tehát, hogyha vannak itt tendenciák, akkor úgy látom, hogy a tendencia mégiscsak a biztonság irányába mutat, vagy tolódik el. Hogyha megnézzük, hogyha a kódolási technológiákban kompromisszumot kötünk, akkor mi történik a kereskedelmi ágazatban? akkor azt látjuk, hogy az NSZ-jel ezek nagyon talán túlzottan is baráti kapcsolatban voltak. Hogyha a pénzemet kellene valamire tennem, akkor mindenképpen a nyílt megoldásokra és a hardware kapcsolatos megoldásokra fogadnék. Ez a fajta biztonsági architektúra nagyon fontos, ki kell választani a megfelelő termékeket és a megfelelő szoftvert, amit használunk. Elfelejtettem esetleg még valamit? Hogyha elfelejtettem bármit, akkor kérném, hogy kérdezzenek még egyszer. A következő kérdéskör következik. Romero López, Feinholzer, Morvai. Szeretne még valaki hozzászólni? Nem. Akkor ezt a három kollégát hallgatjuk meg. Romáro López asszonyt elsőként. Emlékezzenek csak rá, hogy már beszéltünk erről a témáról, amikor a módosítókat megvitattuk az adatvédelmi témakörben. Beszéltünk azokról a problémákról, amik felmerültek, és hogy ezeket hogyan lehetne megoldani, többek között a felhő tekintetében és az alvállalkozások tekintetében. Itt vannak ugyanis azok a vállalkozások, amelyek kiszerveznek bizonyos szolgáltatásokat. Szerintem ez kicsit furcsa, mert végül is nem is tudjuk, hogy hol vannak az adatok, hol vannak ezek a felhők. Elképzelhető az, hogy ugyanaz a szabályozás vonatkozzon ezekre a felhőkre, mint minden más cégre és vállalkozásra, amelyel szerződésben állnak. Lehet ellenőrizni ezeket a felhő vállalkozásokat? Nincsenek meg azt hiszem erre a megfelelő eljárások, nincsenek meg a megfelelő válaszok. Európában folyamatosan születnek a felhő cégek, és ezekre ugyanazoknak a szabályoknak kellene vonatkozni, mint minden más hasonló vállalkozásra. Aztán itt van a 42. cikk és a FISA ellen szóló záradék, ezen a nyáron nagyon sokat hallottunk a vállalkozások erejéről, és Reding asszony is nyilatkozott azokról a problémákról, amelyek a rendelettel kapcsolatban felmerültek, például az explicit megállapodások kapcsán. Hogyha megakadunk ezeken a problémákon, hogyha fennakadunk ezeken a problémákon, mint az adatvédelem, vagy az explicit beleegyezés, tehát hogyha itt fennakadunk a 42. cikken, akkor nem fogjuk tudni megoldani a problémákat, és most elmondom azt is, hogy mi a kérdésem. A kérdésem a 42. cikk jelenlegi megfogalmazására vonatkozik, és a kérdés az, hogy kell-e utalni a harmadik országokra, és arra, hogy az adat felügyeleti hatóságoknak kell-e előzetes beleegyezést adniuk, hogy bizonyos megállapodásokat milyen módon lehet felmondani. Amit nem szeretnénk, az egy olyan adatfelügyeleti hatóság, ami nem megfelelő. Hát egyébként van már, vannak adatvédelmi törvényeink, vannak jogszabályaink, de nagyon komoly kompetenciával rendelkező szerv ebből a szempontból még nincsen. Para ver si es, lo siento, pero mm, necesitaba la respuesta a propósito de esta. Igen, mindjárt befejezem, de szeretnék választ kapni a FISA ellenes záradékkal kapcsolatban, mert ez számomra nagyon fontos. Okay, difícil. But... Sorry, please, please, We, we need to, we want to... Az elnök az, hogy megszakítja, a többieket is meg kell hallgatnunk. Rendkívül rövid leszek, hangsúly... Hallhattuk azt ma, hogy mindenképpen szeretne a transzlata csoport egy, egy áttekintést kapni. Önök megkapták -e ezt, illetve ez a csoport megkapta az ön jelentését, sok mindenben megkönnyíteni ezt a munkát. Úgy gondolom, hogy egy új megosztottság van Amerika és a világ többi része között. A kérdésem az az, hogy úgy gondolja-e, hogy lehet, hogy kicsit szugesztív ez a kérdés, úgy gondolja-e, hogy az adatvédelmi csomagunkkal át lehet-e hidalni ezt a szakadékot? Uh, yes, thank you. Mrs. Morf, Köszönöm szépen. Morvai asszony, utolsó kérdés. Éppen az előadónk eh, számtástechnikai biztonsági szakértő és a microsoftnál dolgozott eh, hosszú éveken át tehát megmerem kérdezni az ő tanácsát a következőben mi a helyzet egy olyan tagállammal amelyik választási lehetőség előtt áll megteheti hogy helyi szoftverfejlesztők által kifejlesztett szabad felhasználású szoftvereket használ a saját államgépezetében vagy pedig mondjuk a microsofttól microsofttól vásárol szoftvereket nagy pénzért nagy mennyiségben folyamatosan újtva meg a licenceket létezik olyan tagállam amelyik ilyen microsoft szoftverekkel tehát egy stratégiai szerződés alapján kizárólagosan microsoft szoftvereket használ a közigazgatásában törvényhozásában igazságszolgáltatásában közoktatásában. az ön szakvéleménye szerint jár e ez azzal a veszéllyel hogy tekintettel az amerikai nemzetbiztonsági szolgálat és a microsoft közötti megállapodásra ez a tagállam kiszolgáltatja az adatokat az adatait gyakorlatilag az amerikai nemzetbiztonsági szolgálatnak vagy másoknak tekintettel a microsoft sajátos helyzetére. nagyon nagy érdeklődéssel várom a válaszát és kérném szépen hogy a sok válasz között ne vesszen el ez mert nagyon fontos lenne. köszönöm szépen. Um, Köszönöm szépen, ez volt az utolsó kérdés. Úgy gondolom, hogy először is azzal gondolom, hogy milyen kapcsolatok léteznek a 95-46-os rendelet között és a Safe Harbor kérdéskörben. Kellő ok van arra, hogy miért annyi jelent meg eddig, ami megjelent, és hogy milyen adat áramlatokat lehet lekapcsolni. Sőt, a bizottságnak is van lehetősége és oka is arra, hogy lezárja a Safe harbor magát. Nem szükséges ehhez további jogszabály. Ezt akár holnap is meg lehetne tenni, és szerintem meg is kellene. Hasonló módon a modell szerződéseknek is van olyan lehetőségük, hogy ezeket alkalmazzák, és megint csak kellene élni ezzel a lehetőséggel, mert a jelentés is bizonyította, hogy miért fordulhat elő, hogy harmadik ország hírszerzési szolgálatai adatokhoz jutnak és ezért teszek, ekkor a hangsúlyt a 42-es rendeletre, mert hogyha ezt nem tesszük meg, akkor mindenféle egyéb strukturális megállapodás az Egyesült Államokkal nem lesz eredményre vezető. Ezért kell egy kettős stratégia, egyrészt felhívni a politikai figyelmet, hogy a teljes tudatában járuljanak hozzá, akik hozzájárulnak a ahhoz, hogy mi történik, és létrehozni egy európai cloudot, aminek ugyancsak hatása lenne az amerikai kereskedelmi és politikai véleményére. Tehát mondhatnánk például a kereskedelmi szervezetek ahelyett, hogy lobbiznak az európai magánélet védelme mellett, hanem inkább a nem amerikaiak védelméért kellene küzdeni. Tehát el kell mondanom, hogy nem vagyunk igazán realisták, hogyha úgy gondoljuk, hogy az amerikai közvéleményi vitája érdeklődik az Európai Unió iránt, illetve hogy ennek bármiféle hatása lehet. Ha az amerikai vitát nyomon követjük, az elmúlt tíz évben azt láthattuk, egészen három hónapig ezelőttig, és ez nem vicc, hogy ez semmi sem ö, foglalkozott a nem amerikaiaknak az érdekeivel. Az elmúlt három ö, hónapban három ilyen ö, eset volt, de egyébként a kongresszusban semmi sem történt e tekintetben. Tehát még nagyon sokat tennivalónk, hogyha az európai véleményünket, álláspontokat akarjuk érvényesíteni. Képviselőknek, delegációknak, civil szervezeteknek kell e, megjelenniük az amerikai e, nyilvános vitákban, mert ez az egyetlen e, igazi lehetőség ami az alvállalkozói szerződéseket illeti, ez egy rendkívül technikai dolog. Hogyha elolvassuk a vállalati jogász szempontjából a cloud feldolgozási megállapodásokat, akkor nagyon nehéz ezt megvizsgálni, és van egy bizottsági projekt, hogy ezeket átvizsgálják. Nagyon fontos elem a megoldás szempontjából, és ugyanakkor nagyon sok bizonytalanságot is jelent ez a megoldásnak mindössze 10%-át képviseli ez, de mégiscsak ezzel is foglalkozni kell. Már említettem, hogy az adóvédelmi hatóságoknak szerintem nagyon nagy diszkrecionális lehetőségük van, hogy tegyen, lépéseket tegyenek. És ez emlékeztet arra, amivel már akartam foglalkozni, hogy az adatvédelmi hatóságoknak hogy hol vesznek részt ebben. A jelentésemben nagyon kritikus vagyok, és azt mondtam, hogy nem igazán teljesítik azt a szerepeket, hogy felhívják a figyelmet a veszélyekre. A safe harborok -ok, kal ugyan foglalkoznak, de egy kicsit azt lehetne mondani, hogy elaludtak, tehát fel kéne rázni. Tehát fontos lenne, hogy a bizottság, szakbizottság meghívja az adatvédelmi hatóságot, hogy számoljon be arról, hogy hogyan foglalkoztak ezzel az elmúlt két évben, és igazolják, hogy miért nem léptek, mert nem léptek, holott léphettek volna, megvan rá a jogkörük. Az ajánlásaim között felvetek ötleteket a reform érdekében, hogy hogyan lehetne megreformálni az adatvédelmet. Az egyik lehetne például egy speciális mandátummal rendelkező választott személy, aki az egyéni érdekeket venné figyelembe. És egy kicsit eltértem a feltett kérdéstől. Nagyon nagy a műszaki hozzá nem értése az adatvédelmi szerveknek az én tudomásom szerint csak talán egy tucat olyan rendelkezik Európában, amelyiknek megvan a megfelelő szakismerete, és talán csak egy vagy kettő van, akiknek számítástechnikai és jogi végzettsége egyaránt megvan például legtöbb esetekben nem mérnököket tesznek ezekbe a szervezetekbe, hanem adminisztrátorokat. Ez nem egy jó megoldás. Én azt javasolnám, hogy kvótát kellene a, létrehozni, másképpen ez nem működik. Az adott védelmi hatóságoknak legalább 25%-ban megfelelően kvalifikált személyeknek kell ott lenniük a vezető beosztásokban. Ez a probléma van ennyire komoly. Tehát itt meg kell nézni, hogy hogyan működik ez. És akkor még egy kérdést, amit feltettek. Igen, a, mit a transatlanti ö, szakértői csoporttal kapcsolatban dolgoztam, nem tudom, hogy kik vannak ebben, mert a nevek azok nem ö, nyilvánosak. Nem egy szó szerintem látta a jelentésemet, de ö, talán sajnálatos, hogy nem igazán tudjuk, hogy kik vannak ebben a csoportban, és azt sem tudjuk, hogy milyen háttérrel, milyen szakértelemmel rendelkeznek. Ami a Microsoft és a cloud iparákban való jelenlétét és a szoftverkértéseket illeti, erre gondol, igen, kétségtelen, hogy ha visszamegyünk 2008-2009-ig, a Microsoft a, ugye nagyon szorgalmazta a cloudot, én abban idején ott dolgoztam, és ez egy fontos része volt a munkámnak. A Microsoft azért hangsúlyozta ennyire a cloudot, mert át akarta vinni az ügyfeleit a verseny elől a cloudra mert az ö, ügyfeleinek biztosította az úgynevezett lock-int, ami ö, hogy tovább vigye ezt a szolgáltatást a számukra, és lehet, így nem tudjanak elmenni. És ezért egy nagyon erős politikát folytattak, és nagyon sok naivitás és tudatlanság is benne volt a versenyszabályozókban, amikor ezt a stratégiai játékot lehetővé tették a lock-innal. Ami pedig a figyelemfelhívókra vonatkozó kérdés, ami még az első kérdéskörből van, talán valaki emlékszik, hogy februárban, amikor egy tájékoztatót tartottam, akkor javasoltam néhány java, ötletet a figyelmeztetőkkel kapcsolatban, és aztán októberben ezt majd meg fogjuk fontolni valójában egy sokkal erősebb csomagot javasoltam februárban, és azt javasoltam, hogy még tovább erősítsük. A probléma az az, hogy garantálni -e valakinek az adat, garantálható -e valakinek mentesség és védelem az adatvédelmi törvény alapján az új menedékjogi törvény az lehetne egy alkalom arra, hogy ezeket a figyelemfelhívókat is belevegyük nagyon komoly jogi figyelem kell arra, hogy ez valóban igazi védelem legyen, tehát nem lehet ez csak altruista módon kezelni. Vannak olyan állampolgárok, akiket hasonlóképpen a, ilyen ügyekért év, egész élet végéig büntethetnek, és így tovább. Tehát nagyon figyelni kell, hogy ezek az életük további részét fél normális körülmények között tudják csak folytatni. Tehát ez azt kell, hogy az Egyesült Államokat meg kell arra győzni, hogy ez nem rossz. Úgy látom, elnök, hogy Morvai asszony szeretne visszatérni nagyon röviden. Biztos vagyok benne, hogy nem tolmácsolási kérdés, de úgy tűnik, hogy félreértette a kérdésemet. Engedje meg, hogy átfogalmazzam angolul. Tehát én azt kérdeztem, hogy van-e vagy sem annak veszélye, hogyha a Microsoft szoftverét alkalmazzák kormányok, a közigazgatásban, államigazgatásban és egyéb helyek, akkor van-e annak veszélye, hogy egyszerűen e-, eznek a kormánynak az adatait a Microsoft rendszerén keresztül, kiskapukon keresztül leszívják, illetve megszerzik. Mert e, a Microsoft és az NSA között van kapcsolat, megállapodás, ha valaki kifejezetten ezt használja, akkor kitette. Szerintem a kérdés nagyon világos, mondja az elnök. E, válasz. Ez egy nagyon bonyolult kér, válasz. Én a röviden válaszolok rá. Én, ö, én ö, kitöröltem az összes szoftvert már 15 évvel ezelőtt. Szerintem sokkal nagy, ö, ö, nagyobb, érdemesebb aggódni a Microsoft ö, szoftverek miatt. Gyakran az emberek úgy gondolják, nem a Microsoft szoftver az igazi kiskapu, ennél sokkal bonyolultabb, de ezt túl hosszú lenne elmagyarázni. Elnök, köszönöm szépen! A végére értünk ennek az ülésnek. Köszönöm szépen, hogy megosztotta velünk szaktudását. Az utolsó részét ennek az ülésnek a záró ö, hozzászólásokra tartjuk a jelentéstevőnek. Mindenki nyilván örülni fog, hogy a záró szavaim a számítógépemen vannak, de néhány dolgot, hogyha lehet, akkor szólnék. Mi bármit mondhat, mondja az elnök. Csepszen úr és mások is mondták a különböző szakaszokban, és köszönöm szépen, hogy eljöttek a tagok. Nagyon érdekes és részletes volt a tájékoztatója az önnek is. A délelőtti ülésről is mondanék néhány szót. Ami délelőtt történt, az nagyon fontos kérdésekkel foglalkozott nem kaptunk választ a SWIFT-tel kapcsolatos kérdésünkre, úgyhogy ezt mindenképpen nyomon fogjuk követni a ö, biztossal. Az Európollal kapcsolatban is maradt nyitott kérdés, amit ugyancsak nyomon kellene követni. Harmadik dolog, amit megkívántam említeni, ez pedig a Belgakom ügye, ami ugye október 3-án kerül megvitatásra. Nem szeretnék politika vagy egyéb zárszót mondani, mert ez a az ön feladata. Tehát ez volt az a három dolog, amit megkívántam említeni. És részemről ennyi, mert ha még többet beszélnék, akkor mindenki csak belefáradna. Köszönöm mindenkinek, hogy részt vettek ezen az ülésen. Nagyon hosszú volt, és tényleg mindenkinek köszönöm. I think Mr. Bronze asked about the 3rd of October. Bronze úr kérdezett október 3-áról. Az október 3-i ülés a belgakommal foglalkozik majd és a GCHQ-val, ott lesznek mindkét fél képviselői, ott lesznek tehát a belga adatvédelmi biztos képviselői is, ez lesz tehát október 3-án, és ott lesznek természetesen a képviselők és az árnyékok is. Marvai asszony, ez egy ügyrendi pont lesz, mert most már nagyon szeretnénk lezárni az ülést. Igen, ügyrendi pont, kettő darab ügyrendi pont lesz ugye 30-án egy ülés, és a másik kérdésem pedig az, hogy a független képviselők is részt vehetnek annak a delegációnak a munkájában, akik Washingtonba utaznak. Tehát én független képviselő vagyok, nem tartozom egyik frakcióhoz sem, de szeretnék elmenni. Elég sokat beszélünk az átláthatóságról, úgyhogy most átláthatóan kérdezem, hogy lehetek-e. Igen, akartam mondani, hogy szeptember 30-án délután 3-tól 6.30-ig lesz ülés, épp most akartam mondani, az USA-ból származó civil szervezetekről, például az EPIC-ről fogunk beszélni, és az EPIC képviselőiről fogunk beszélni, és utána pedig a figyelmeztető szerepről, illetve a jogi védelemről, ez lesz szeptember 30-án. Ami a másik kérdést illeti, hogy utazhat Washingtonba, azt a koordinátorok döntik el, Szóval ezt most nem tudjuk eldönteni, ez majd a koordinátorok ülésén dől el. Ezzel a delegációval kapcsolatban nagyon sok vita van, tehát nem csak ön kérte, hogy mehessen, de ez még megtárgyalás alatt áll, hogy ki mehet. Just, uh, I was just mentioning to the chair that the draft... Csak azt mondtam az elnök asszonynak, hogy van egy uh, elsődleges lista, ez mindenkinek irányadó lehet, de ez még nem hivatalos lista, még fognak változni a személyek, valószínűleg a tagok is, illetve az árnyékjelentéstevők személye is még változik, többek között a Swiftes kérdéssel kapcsolatban is. Köszönöm szépen, hogyha nincsen más égető kérdés, akkor mindenkinek köszönöm szépen. Ján, Jánnak van egy kérdése, nagyon röviden, ha lehet. Igen, igen, nagyon rövid leszek. A kérdés a belgakom ügyre vonatkozik. Hogyha ott lesznek a brit kormány képviselői, akkor szeretném megkérdezni, hogy ki. A titkárság már foglalkozik ezzel a kérdéssel, tehát a titkárság elküldte az emlékeztetőt a brit hatóságoknak tehát van némi előrelépés, de hát most még konkrétat és véglegeset nem tudok mondani. Köszönöm szépen mindenkinek, köszönöm a tolmácsoknak, kellemes estét mindenkinek!